Grazie, buongiorno. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Tisztelt elnök úr! Tisztelt előadók! A konferenciánknak, ennek az interparlamentáris konferenciának a témája az, hogy mennyire tudunk globális szereplők lenni a klímaváltozás területén. Ennek a mandátumnak a kezdetén az európai ö, intézmények jelezték, hogy ezt a feladatot szeretnék megvalósítani, és szeretnének erős kezdeményezésbe fogni, ezzel a céllal, hogy a fejlődési modellünket megváltoztassák. Nagyon aktuális témáról van szó, amely abból a szükségességből indul ki, hogy meg kell védenünk, meg kell mentenünk a bolygónkat. A klímaváltozás elleni harc területén elő kell járnunk. A tagállamainkat és az egész Európai Unió, Uniónak meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy jobban vegyék fel a harcot a kihívásokkal, és hogy meg tudják védeni a saját szociális modelljüket. Az Európai Parlamenti Hét már a kilencedik alkalommal kerül megrendezésre. Olyan esemény ez, amely megkerülhetetlen, és az európai szemeszter programjának részét képezi. Ezért szeretnék köszönetet mondani a horvát elnökségnek. Nagyon köszönöm, hogy a horvát elnökség kezdeményezett, megszervezte ezt a konferenciát, és ilyen hatékonyan ad ennek otthont. A nemzeti parlamenti képviselőket is üdvözlöm. Üdvözlöm, ugyanis ők is fontos szerepet játszanak az európai szemeszter megvalósításában, az európai gazdasági intézkedések megvalósításában. Mindennek európai dimenziója van, nem csak tagállami dimenziója. A döntéseinknek a partnereinkre következményeik vannak. Az Európai Bizottságnak jeleztük aggodalmainkat, ugyanis mi tudunk hangot adni az, a polgároknak. Az elmúlt években a bizottság intenzívebbé tette az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel való együttműködést. Azzal a céllal, hogy az európai szemeszterbe még jobban bevonja a partnereiket. Gentiloni biztos konzultációt indított a konzultációnak pedig az a célja, hogy a gazdasági kormányzási keretet leegyszerűsítse és érthetőbbé tegye. A mm, gazdasági szabályokat a stabilitási és növekedési paktumban található szabályok nagyon összetettek, de ezeknek egyszerű, egyszerűeknek is kell lenniük. Az eddigi eszmecserék gyümölcsözőek voltak, és azt látjuk, hogy az európai szemeszter ben vannak olyan célok, amelyek a fenntartható fejlődést hivatottak támogatni. A bizottság meghallgatta a polgárokat, meghallgatta azokat, akik aggódnak a környezeti és a társadalmi, szociális kérdések miatt. Ezt a fejlődést nem lehetett volna megvalósítani, hogyha nem adtuk volna át az üzeneteket, az európai polgárok üzenetét, főleg az európai parlamenti héten belül, amelyen ma is jelen vagyunk, és amely itt az európai parlamentben kerül megrendezésre. Az együttműködés az európai parlament és a nemzeti parlament parlamentek között számunkra elengedhetetlen és alapvető fontosságú ahogy meghallgatjuk egymásnak a nézőpontját, egymásnak a véleményét, úgy tudunk kompromisszumra jutni. Ezek a kompromisszumok mindannyiunknak a közös érdekét jelentik. Amikor európai intézményekről beszélünk, akkor nem csak a brüsszeli intézményekre kell gondolnunk, hanem mindannyiunknak rész, mindannyiunk része kell, hogy legyen az európai intézményeknek, az európai intézményes keretnek, és természetesen a nemzeti parlamentek rendkívül fontos részei az európai intézményrendszernek. Engem ma kiváltképpen aggaszt a töredezettség, az európai térségben látható töredezettség. Félő, hogy vannak, akik a saját nemzeti identitásukba zárkóznak be, és elfelejtik, hogy közös sorsunk van, közös európai sorsunk, ennek pedig természetesen szuverenitási vonatkozásai is vannak. De a szuverenitáson túl ott van még a szolidaritás is, amely mindannyiunk számára szükséges és és elengedhetetlen. Ez a töredezettség megjelenik a közvéleményünkben is. Az emberek érzik ezt a töredezettséget, és érzik azt is, hogy egyenlőtlenség van a tehetősebbek és a kevésbé tehetősek között. Vannak, akik ki tudják venni a részüket a globalizációból, és nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy nincsenek meg a megfelelő lehetőségeik. És úgy értik, hogy úgy érzik, hogy csak ábránt számukra a társadalmi mobilitás. Ezek a hiányosságok láthatóak a nyugati, keleti, északi, déli tagállamok között. Az európai projektnek az is része, hogy csökkentse a távolságokat. Nagyon nagy távolság van közöttünk a kelet és a nyugat, az észak és a dél, a közép és a periféria között túl nagy a távolság. Az európai projektben mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket, európai intézményeknek, nemzeti intézményeknek, mindannyiunknak. El kell érnünk azt, hogy a távolságok csökkenjenek. Jó lenne, hogyha egy nap a problémák, az északi problémák problémákat éreznénk mindenhol. Jó lenne, hogyha az északi problémák lennének szinte mindenhol a problémák. Ugyanez igaz a déli problémákra is. A déli problémák, ö, ka, problémák van, hogy csak a délieket érintik és van, hogy ezekkel kevésbé foglalkozunk, és a közvélemény, az északi közvélemény, az északon élő emberek kevésbé foglalkoznak ezzel. Közös probléma megoldása van szükség. Nemrégiben Finnországban jártam. Finnország nagy és fontos, értékes ország. 6 millióan lakják, 1300 kilométernyi határ Oroszországgal katonai problémákat is, katonai kérdéseket is felvet, és ez a határrész érintnek a biztonsága érinti a déli ö, lakosoknak a biztonságát is. Gyakran nem is gondolunk bele, hogy ö, az észak és a dél mennyire összefügg egymással. Vannak olyan országok, amelyek jobban kivannak téve a migrációs kérdéseknek, és vannak olyan országok, amelyeknek szükségük van az erősebb európai kötelezettségvállalásra és elköteleződésre. A távolságokat csökkentenünk kell. Csökkentenünk kell például a Brüsszel és nemzeti parlamentek közötti távolságot. Teljesen felesleges azt mondani, hogy ez a mandátum majd ebben a mandátumban majd mi megoldjuk a klímaváltozásnak a kérdését. Ez teljesen felesleges mondani, hogyha közben a nemzeti nemzeti téren nincsenek ilyen tervek. Szükségünk van arra, hogy közösen nézzünk a jövőbe, és mondom még egyszer, szükségünk van arra, hogy a távolságokat csökkentsük, ugyanis nagyon nagy a felelősségünk. csökkentsük a távolságokat. Európán kívülre is kell tekintenünk, látnunk kell, hogy Európa milyen kihívásokat is vállalt magára. Szükségünk van ebben a jelenlegi pillanatban, korszakban a felelősségre. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi pillanat az Európai Unió demokratikus kormányzása szempontjából döntő fontosságú. Jelenleg nagyon sok kérdés foglalkoztat bennünket. Van különösképpen egy kérdés, ugyanis holnap tanácsülés lesz, és a holnapi tanácsülésen a többéves pénzügyi keretről lesz szó a következő 7 év költségvetéséről. Hova, mire fogunk pénzt fordítani? Mi, mik leszünk? Merre indulunk? Mit szeretnénk finanszírozni? És hol csökkentjük a költségvetési forrásokat? Véleményem szerint ez az eszmecsere, ebben az eszmecserében a nemzeti parlamenteknek főszerepet kell adni. Mi az Európai Parlamenten belül abból indulunk ki, hogy alapvet, az Európai Unió szempontjából alapvető fontosságú programokat finanszírozni kell. Ez elengedhetetlen. Ilyen a közös agrárpolitika, a kohéziós politika, hogyha nincsenek megfelelő forrásaink a kohéziós politikán belül, hogyan is tudnánk csökkenteni a távolságokat, a területeink között lévő távolságokat, a tehetősebbek és a kevésbé tehetősek közötti távolságokat. Ugyanakkor pedig szükségünk van fontos forrásokra ahhoz, hogy a zöld megállapodásban senki nem maradjon le, senkit ne hagyjunk hátra. A méltányos átállási alap alapvető fontosságú célkitűzés, ugyanis a vállalkozásaink nem szabad, hogy bezárjanak, át kell, hogy alakuljanak. El kell érnünk azt, hogy a vállalkozások ne zárjanak be, hogy senki ne veszítse el a munkáját. Sőt, mi a zöld megállapodással nem kevesebb munkát szeretnénk, hanem több munkahelyet szeretnénk teremteni harc kezdődik, ez pedig, ebben pedig győzedelmeskednünk kell. Nem szeretnénk átcsoportosításokat, virtuális átcsoportosításokat az Európai Unió kasszáin belül, hanem szeretnénk elérni, hogy nagyobb kapacitásuk legyen a tagállamoknak. Az átcsoportosítás ne büntetés legyen, hanem lehetőség. Tekintsünk erre lehetőségként. Ez a kihívás el előttünk. A napokban nagyon sokat tárgyaltunk a tanácssal a holnapi téma kapcsán. Holnap az állam és a kormányfők fogják megvitatni a többéves pénzügyi keretet. Mi azt gondoljuk, hogy ha szeretnénk a távolságokat csökkenteni, és az Európai Uniónak megadni ezt a lehetőséget, hogy vezető szerepet játszhasson, akkor szükségünk van arra, hogy átgondoljuk a számokat. Szükségünk van ugyanis a forrásokra, több forrásra. És aztán szeretnénk önökkel a polgárok nevében felszólalni, a polgárokat képviselni. Ugyanis a költségvetés, a költségvetés gyakran nem értik a polgáraink. Szükségünk van arra, hogy megnyugtassuk a polgárokat, és biztosítsuk őket arról, hogy az Európai Unió együtt fejlődik a tagállamaival, és olyan politikát tud kialakítani, amelyben a munkahelyek nem vesznek el, amelyben az egyenlőtlenségek csökkennek, és amelyben az Európai Unió a globális világ kihívásaival szembe tud nézni nagy felelősségünk van, jelenleg ebben a pillanatban. Nagy felelősségünk van, és ebben osztoznunk kell. Az önök gondolatai fontosak ebben a folyamatban. Jelenleg a klímaválsággal is foglalkozunk, amely vészhelyzet, nagyon sürgős, és erre sokan rá is, pillan, rá is, mutatotta, rá is mutattak. Nem csak az intézmények érzik ezt, hanem a polgárok is. Az Európai Unió, az Európai Parlament motorja a vezető szerepnek, amelyet az Európai Unió tölt be. Az Európai Parlament volt az első intézmény, amely kérte, hogy az Európai Unió legyen 2050-re klímasemleges ezt pedig első alkalommal fogjuk jogszabályokba önteni a következő napokban. A következő évtized természetesen döntő fontosságú lesz a Párizsi megállapodás célkitűzéseinek szempontjából és a nemzetközi kötelezettségvállalások szempontjából. Az Európai Parlament kéri, hogy 2030-ra legyenek nagyobb ö, klímacéljaink, és csökkentsük 55%-kal a következő évtizedben az üvegházadású gázkibocsátásunkat. De hogyha eredményeket szeretnénk elérni, akkor, ahogyan már mondtam, szükség van arra, hogy senkit ne hagyjunk, senkit ne hagyjunk lemaradni. Ez a kihívás áll most előttünk. Senkit nem szabad magunk mögött hagyni. Egy ö, államot sem, egy vállalkozást sem, egy munkavállalót sem. Nem szabad hagyni, hogy a munkavállalók elveszítsék a munkahelyüket. Ezt a kihívást csak úgy lehet felvállalni, hogyha a közvélemény, a polgárok támogatnak bennünket, és készek változni társadalmi szinten, gazdasági szinten foglalkoznunk kell a gazdasági következményekkel, a szociális következményekkel. Az Európai Bizottság nem régiben az Európai Green Deal-re vonatkozó javaslatát bemutatta az Európai Parlamentnek. Ugye az Európai Parlament társ jogalkotó és az Európai Bizottság javaslatait az elkövetkezendő két eh, évben meg fogjuk vizsgálni. Mi 50 jogalkotási javaslatra számítunk, és ez adja majd meg a testét ennek a hatalmas változásnak, átállás, átállásnak. Éppen ezért van szükség a tagállamokra arra, hogy ők is velünk együttműködjenek, hogy kompatibilisak legyünk. Európa egy hatalmas átállást, átalakulást kíván végrehajtani, és ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a társadalmi, szociális dimenziót is. Az egyenlőtlenség elleni harcot mindenképpen össze kell tudni egyeztetni ezzel az átállással, ezzel az átalakulással. Ezt úgy tudjuk csak megoldani, hogyha a különbségek csökkentése szakpolitikán középpontjában áll a klímaváltozással kapcsolatos kihívás és az egyenlőtlenség csökkentése. Ez kell, hogy legyen a referencia, ez kell, hogy legyen a főcsapás ebben a kihívásban. Az előadók a mai napon azt gondolom, hogy nagyon sok mindent mondanak majd erről, gondolom gondolatébresztő beszédeket mondanak majd. A politikai vitát a választókörzeteinkben arra kell koncentrálni, hogy milyen döntéseket hozunk, olyan döntéseket kell hozni, amely lehetővé teszi azt, hogy a környezeti problémákat megoldjuk, hiszen nem kevés problémával állunk szemben. Jó munkát kívánok mindenkinek, és jó eszmecserét is, és természetesen az önök véleménye nagyon fontos számunkra. Tisztelt elnök úr, jó munkát kívánok, és fontosnak tartom azt, hogy nem csak az Európai Unió megerősítésében kísérenek minket, hanem szeretném, hogyha az összes tagállam, eh, illetve az Európai Unió is együttesen állna ki, és próbálna megoldani ezt a problémát. Most átadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen. Poštovani predsjedniče Európskog parlamenta, gospodine Sassoli, poštovani... Tisztelt Sassoli úr, Tisztelt képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt tagállami parlamenti képviselők, Navarro asszony, Kárni úr, Leider úr, tisztelt európai parlamenti főtitkár helyettes úr, Winkler úr, tisztelt régiók bizottsága tagok, tisztelt Európai Szociális Bizottságbeli tagok. Üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm Önöket a mai fórumunk nevében, illetve magam nevében is. A Green Deal-ről beszélünk, és ezen belül a klímaváltozás elleni harc, illetve ennek a költségvetésre, a gazdasági és, szak- és szociális politikákra folytatott hatása. Nos, a Green Deal nagyon komoly kihívás, ez az egyik legkomolyabb kihívás, amely, amelyel jelenleg szembe kell nézni, és úgy gondolom, hogy a mi generációnknak különös felelőssége van ezzel kapcsolatban. A széndiokszid kibocsátás 10%-át a világon az Európai Unió adja. Éppen ezért az a dolgunk, feladatunk, hogy vezető szerepet vállaljunk a klímaváltozás elleni harcban, át kell állnunk a megújuló energiaforrásokra, illetve klíma semlegességet kell elérni 2050-re. Ezt Szaszóli úr is említette már. Azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű az, hogy az európai Green Deal egy nagyon komoly átállást, változást jelent. Az európai gazdaság átállásáról van szó, ez egy komoly folyamat. Ez komoly potenciált jelent a gazdasági növekedésre, új bizniszmodellekre, hatalmas technológiai változásbeli, innovációbeli lehetőségeket rejtez magában a jövőre nézve. De tudnunk kell azt, hogy a tagállamok nem ugyanonnan indulnak. Nem mindenkinek ugyanazt kell teljesíteni ahhoz, hogy az alacsony szénfelhasználású gazdaságra átálljon. Szaszoli úr azt is említette, hogy az átállásnak méltányosnak kell lennie, azt kell elérnünk, hogy mindenki hasonló körülmények közepette tudja megtenni ezt az átállást. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly magán és állami finanszírozásra van szükség, beruházás ösztönzésre. Ezt figyelembe fogjuk venni az MFF tárgyalások során. Azt gondolom, hogy tehát ennek az egész folyamatnak a kulcsa a méltányos átállás, az átállás igazságossága. 100 milliárd euró kapnának a régiók, hiszen a régiók fizetik meg ennek az átállásnak leginkább az árát. Alapvetően paradigmaváltásra is van szükség, és szükség van a gondolkodásmódban, illetve az életmódban. Ez nem lesz egyszerű. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek ki kell venni ebből a munkából a részét. Tisztelt kollégek! Horvátországnak nagyon sok természeti erőforrása van, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos ez az átállás. Az energiafejlesztési tervünkben 2030-ba, illetve 2050-ig meghosszabbított változatában is szerepel ez, Szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy az energiabiztonságot meg kell oldanunk, De csökkenteni kell az energiafelhasználást, csökkenteni kell a üvegházhatás okozó gázok kibocsátását is. Meg kell növelni a megújuló energiaforrások részesedését, és le kell csökkenteni az egy főre első széndiokszid kibocsátást. Jelenleg Horvátországban az energiafelhasználásunk 28%-a származik megújuló energiaforrásokból. Ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy már így is túl teljesítettük a vállalásunkat, és vezető helyen állunk az Európai Unióban. Természetesen ennek vannak gazdasági következményei is. Gondolnunk kell arra is, hogy a polgárok aggódnak amiatt, hogy milyen ára lesz az átállásnak. Úgy gondolom tehát, hogy Párhuzamosan az átállással gondolkoznunk kell az energia szegénységben élő polgárok, illetve háztartásokra is. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném fölvezetni az első hozzászólónkat, Kárni urat, aki a klímaváltozással kapcsolati fe, kapcsolata, kapcsolatos fellépés ENSZ megbízottja. Parancsoljon következő. Thank you, uh, thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm szépen az előttem szólóknak, és köszönöm ezt a meghívást. Én arra fogok koncentrálni, hogy a magánszféra hogyan tudja megerősíteni és előrevinni a közszféra felépéseit. Először is szeretném kimondani, hogy egyre nagyobb a klímaválság és a közvélemény elvárása is nőnek, ezért nagyon fontos, hogy 2020 a konkrét lépések éve legyen. Az Egyesült Királyság és Olaszország közösen szervezi meg a COP26-ot, és a nettó nulla cél és a Párizs megállapodás célját kell tartanunk. A parlamentjük is tudja, hogy ehhez egy egész gazdasági átállásra van szükség, amely a legnagyobb gazdasági lehetősége lesz a mostani korszaknak. A COP26-os pénzügyi áramlásainak a célja egy, egy egyszerű, az, hogy a klímaváltozást minden pénzügyi döntés vegye figyelembe. Nemzetközi pénzügyi intézmények, multilaterális fejlesztési bankok, és különösen a magánszféra is. A COP26-os stratégiánk azzal kezdődik, hogy egy nagyon egyszerű javaslattal élünk. A nettó nulla cél alapvető elvárás és törvény alapelv kell, hogy legyen és 126 joghatóság ezt követi, és a klímafizika alapvető elvárása. Ezért minden banknak, minden nyugdíj biztosítónak, minden befektetőnek közé kell tenniük a tervüket, hogy hogyan jutnak el a nettó zéró célhoz. El kell dönteni, hogy ki az, aki készen áll, és ki az, aki nem, hol vannak a legnagyobb lehetőségek és a legnagyobb kockázatok, ehhez három területen kell előrelépni. Jelentéstétel, kockázat végül pedig a visszaforgatás területén. Minden szempontból az EU vezető szerepe és hozzájárulása és az önök parlamentjének a hozzájárulása alapvető jelentőségű lesz. Most egy bölcsmondáshoz térnék vissza, amit, meg lehet, amit mérni lehet, azt kezelni is lehet. Párizsban kicsit több mint négy évvel ezelőtt a G20 vezető kérésére a pénzügyi stabilitási tanács létrehozta a TCFD-t, az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közététellel foglalkozó munkacsoportot, és másfél évvel később a Hamburg G20 csúcson elkészültek az ajánlások ezen TCFD részéről. Mostanra a bankok, a nyugdíj alapkezelők több mint 120 billió eurós mérleggel rendelkező cégek kérik azt, hogy a TCFD közétételt a vállalatok tegyék meg. Tehát Glasgow-ban a COP26-on az a cél, hogy szövetséget alakítsunk ki a hatóságok között, akik elismerik, hogy az éghajlat jelentéstétel mennyire fontos, és tegyék azt kötelezővé. Természetesen a globális piac célja az, hogy a lehető legátfogóbbak és koherensebbek legyenek ezek a vállalások. Még egyszer szeretném nagyra értékelni az Európai Unió vezető szerepét. A bizottság tavaly iránymutatásokat fogadott el a pénzügyi tájékoztatással, és a múlt hónapban Dombrovski elnök úr bejelentette, hogy mérföldkő lesz az EU vállalati jelentéstételi követelményeiben és a fenntartható pénzügyi stratégiájában a nem pénzügyi jelentéstételi irányelv felülvizsgálata révén. Amint önök kidolgozzák ezt az irányelvet, kérem, hogy a TCFD munkájára alapozzanak. Ez egy egyre inkább elismert, koherens, hatékony és átfogó standardrendszer, amelyben vannak ajánlások a, kormány, a kormányzásra, a kockázatkezelésre, és specifikus mérőszámokkal és célokkal is rendelkezik, és ez tükrözi legjobban a magánszféra hozzáállását, így a vállalatok, álláspontját is tükrözi, amelyeknek hozzá kell férni a, pénzügy, a pénzügyi lehetőségekhez, és a bankrendszerét is. Ezt nagymértékben támogatja minden fő európai bank és globális bank, a vagyonkezelők, a hitelminősítő cégek mind támogatják, és az ENSZ elve a fenntartható beruházással kapcsolatban azt jelentette be, hogy az összes részes egységének a TCFD-t kötelezővé kell tennie. Az EU vezető szerepet játszik az egész világon, és szeretnénk, hogyha ezen egységes, rendkívül hatékony standard felé mozdulának ön, önök is el. Jobb éghajlat kezelésre van szükség, és ehhez olyan közététerre, amely nem csak statikus, tehát nem csak a mai karbonlábnyomot mérik a vállalatoknál, hanem stratégiai jelleget tölt ez, amelyben a jövőre készülünk fel. A kockázatkezelés jövőbe tekintő kell, hogy legyen a vállalatok szintjén, hogy az átmenetet ők hogyan kezelik. Ehhez stressztesztekre van szükség. A Bank of England tavaly az első olyan szabályozó lett, amely a bankjait és biztosítóit teszteli, stresszteszteli a különböző forgatókönyvek között. Van egy zöggenőmentes átállás, ezt reméljük. A túlságosan késői fellépés az egyik ilyen forgatókönyv, amivel még mindig fel, el lehet érni a nettó zéró célt, és a harmadik forgatókönyv, ami katasztrofális lenne, a business as usual, amiben nincsen semmilyen változás. Ezen stressztesztel mérik a vállalatokat és bankokat, hogy mennyire készülnek fel a nettó zéró célra, és kiderül azokról, akiknek még nincsenek stratégiáik, és nem felelnek meg az adott országok előírásainak. A Bank of England 5, 50 további központi bankkal együttműködik, és felügyelővel az egész világon, azért, hogy ezen stressztesztek technológiája mindenki számára elérhetővé váljon, ezeket tavasszal fogják közé tenni, az ESRB és az EBA, valamint hat további központi bank az eurorendszerből már elindította a saját stressztesztjeit. Még azt is elmondanám, hogy ezen stressztesztek nem csak azt mutatják be, hogy mennyire jól kezelik a kockázatokat, hanem ezzel növelik a bankrendszereink versenyképességét, és maximalizálják a tágabb körű klímapolitika hatását ami a visszaforgatást, a return illeti. A nettó zéró célra való átállás óriási gazdasági lehetőség, amely a gazdaságaink minden ágazatára kihat majd. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak zöld technológiákat kell támogatni, ugyan az is dicséretes. A nettó zéró célra való átállást alkalmazó vállalatokat ösztönözni kell és díjazni ezért. Egyre többen követelik a klímafellépést, az eszköz tulajdonosoknak éppen ezért most közé kell tenniük, hogy a saját ö, klienseinek a pénzeit az értékeiknek megfelelően fektetik-e be. Ehhez arra van szükség, hogy megfelelő megközelítést ha alkalmazzunk. Az ESG, tehát a környezetvédelmi társadalmi irányítási mérőszámokban leginkább a társadalmi és az irányítási aspektus dominált, mostanra át kell állni fontos, hogy a környezetvédelemmel is ugyanolyan jelentőségben foglalkozzanak. Nagyon örülünk annak, hogy az EU milyen fontos szerepet tölt be a taxonómia kidolgozásában. De nem elég egy egész ágazatot mondjuk fekete listára tenni, és csak a zöld barát technológiákat és vállalatokat támogatni. A zöld 50 árnyalatára szükségünk van ahhoz, hogy elérhessük a nettó zéró célt. Különbözőképpen lehet a tőke tulajdonosoknak felmérniük, hogy mennyire állnak készen a vállalatok az átállásra. A legalapvetőbb ezek közül az, hogy az eszköz, eszközök milyen százaléka felel meg az EU közétételi egyezményeinek, vagy a TCFD-nek, ez a legalapvetőbb szint. Egy további lépés az lenne, hogy felmérjék, hogy az eszköz az eszközök milyen százaléka felel meg a párizsi elvárásoknak, tehát a nettó zéró célnak, mely vállalatok, amelyeknek egy bank ö, kölcsönt ad, ö, áll készen arra, hogy ezt a nettó zéró célt elérje. És ideálisan itt a hármas szintű kibocsátásokról is ö, szó kell, hogy legyen. Az előrelépést is mérni kell, valamint az irányítási célokat, különösen ami a végrehajtói kompenzációt illeti, hogy ez mennyire ösztönzi ezt a célt. Végül pedig fontos ezt az információt begyűjteni, és utána egy ö, ilyen átállási terv minőségét mérő eszközt kialakítani. Az AXA, az Allianz európai biztosítók már most önként megteszik, hogy ezen információt közé teszik, és a COP26-ra egyre többen kell, hogy legyenek. A célunk az, hogy a COP26-ig sikereket tudjunk elérni, és ezért nagy eszköz kezelő szövetségeket tudjunk kialakítani a magánvállalatokat tükrözvén, akik valóban készen állnak arra, hogy a nettó, célt, nettó zéró célt elérjük. Azt remélem, hogy ezt a megközelítést a multilaterális fejlesztési bankokra és a fejlesztési pénzügyi intézményekre is ki lehessen terjeszteni. Azzal zárnám, hogy Tudnunk kell azt, hogy az EU erőfeszítései sikeresek. Egyre nagyobb a klímaválság, egyre nagyobb a közvélemény nyomása, és a nettó zéró cél logikája azt jelenti, hogy a globális pénzügyi rendszer elvárásai gyorsan változnak. Gyakran mondták nekem az elmúlt hetekben, hogy a fenntartható pénzügy az új internet. Ez egy olyan strukturális változás, amely minden vállalatot és minden eszközt érint a gazdaságban. Ezért élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Ezt a rendszert most kiépítjük, de még többet kell tennünk ahhoz, hogy elérhessük a céljunkat, céljainkat. Üdvözöljük a magánszféra erőfeszítéseit, de fontos, hogy ezt a közszféra és a parlament koordinálja. Nagyon egyértelmű szerepe van itt a közszférának a koordináció területén. Másodszorban, mint tudják, ezen lehetőség nem a végtelenségig álnyitva, és beszéltem arról, hogy hány fokkal fog melegedni a klíma, ez a tőkepiacokra nézve is figyelmeztetés. A jelenlegi erőfeszítések alapján egy mérés szerint 3,7 fokkal fog nőni a bolygónk hőmérséklete. Harmadsorban pedig a közvélemény elvárásai magasabb szinten vannak, mint a közféra lépései. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb elvárások lesznek a túlságosan leegyszerűsített megoldások irányába, amelyekkel nem lehet majd zöggenőmentesen átállni. Azzal zárnám, hogy a fellépés és az önök parlamentjének a fellépése segít majd abban, hogy vezető szerepet tudjunk betölteni az egész világon. A COP26 elnökségét ki lehet arra használni, amelyet az Egyesült Királyság és Olaszország elnököl, hogy még nagyobb erőfeszítéseket hozzanak, és kiépítsék a szövetségeket, amelyekre ahhoz van szükség, hogy éljünk a lehetőségekkel, és a klímakockázatot tudjuk kezelni. Köszönöm. So, good morning everyone. Um, I'm on duty. Jó napot kívánok mindenkinek. A mm, konferenciának a következő részét én fogom elnökölni. McCartney úr utalt az 50 árnyalatra, nálunk 40 árnyalat volt, úgyhogy már itt valamiféle növekedés van. Most akkor folytassuk a következő felszólalónkkal, aki nem más, mint Guy Ryder, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek az elnöke, 10 percben ő fog felszólalni. Nagyon köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az a parlamentnek és a horvát elnökségnek, hogy felszólalhatok. Közös történelmünk van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezeten belül, ez pedig az Európai Unióval való együttműködésünk fémjelezte. Az együttműködés csak azért volt, azért tudott sikeres lenni, mert közösek az érdekeink, olyan, mint a szolidaritás, a közös, közös értékek, a szociális partnerség, a párbeszéd, illetve készek vagyunk az új kihívások elé elni és az új lehetőségeket megragadni. Az a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az Európai Uniónak, az Európai Unióval együtt a jövő jövőbe tekint. Az Európai Unió száz, az, az ILO a száz éves fennállását a munkajövőjével foglalkozva ünnepli. Számunkra nagyon fontos volt, hogy októberben az Európai Tanács üdvözölte az ILO munka jövőjével kapcsolatos nyilatkozatát, amelyet még júniusban fogadtunk el, és jó volt látni, hogy az emberközpontú megközelítést nagy elégedettséggel nyugtázták. Ezzel együtt az Európai Bizottság a zöld, megállapodásból, zöld megállapodást prioritásként kezdte el tekinteni a belső és külső politikájának és a növekedési stratégiájának a részeként ugye az európai klíma semlegesség 2050-re egy olyan célkitűzés, amely üdvözlendő. Sokan még mindig tagadják, hogy a klímaváltozás az emberi tevékenységnek a következménye, de ne felejtsük el, hogy az emberi tevékenység nagy része munkával kapcsolatos, úgyhogy közös feladat állít előttünk. Az a helyzet, hogy már most le vagyunk maradva. Az ENSZ főtitkára mindig emlékeztet arra, hogy a klímaváltozás gyorsabb, mint amennyire a, az ennek a megállapítására szánt erőfeszítéseink, és a COP25 az csak egy kis lépés volt az erőfeszítéseket gyorsítanunk kell. Láthatjuk, hogy 2000 és 2015 között 23 munkával töltött, 20 szóval millió munkával töltött év veszett el, mert a munka környezettel kapcsolatos kockázatok az emberi tevékenységet érintik azt is láthatjuk, hogy az összes munkaórának 2%-át elveszíthetjük egészen egyszerűen, a jövőben egész egyszerűen azért, mert túlságosan meleg lesz a munkához bizonyos területeken. Ez 72 millió teljes munkaidős munkát jelent. Tisztelt elnök úr, kedves parlament, katasztrófa fenyeget minket, visszafordíthatatlan kár fordulópontnál járunk. Az Iló kimondta, hogy vagy választani kell a munka, a növekedés és a fejlődés között egyrészt, másrészt pedig a környezeti fenntarthatóság között. Van ami jó hír, ugyanis ma már nem nem tartunk ugyanannál a dilemmánál, amely megbenított minket régen. Megértettük, hogy a halott bolygón nem lehet, nem lehet dolgozni, és megértettük azt is, hogy a karbonneutralitás egyre fontosabb. Azt látjuk, hogy 18 millió munka munkahely 2030-ig a, a tét, és hogyha jó irányba indulunk el, és a két Celsius fokos célkitűzést tartjuk, amely a párizsi megállapodásban kimondásra került, akkor ez 2 millió új munkáját teremthet, főleg az építés és a megújuló energiaforrások területén. Ez az alternatív forgatókönyv az apokalipszissel szemben, ebben szeretnénk mindannyian hinni. De csak hittel nem fogjuk tudni a célokat megvalósítani. Politikára, szakpolitikára van szükség, és itt jön be a képbe a zöld megállapodás. Szeretném, szeretnék gyorsan kettő részére kitérni a zöld megállapodásnak, szerintem ez a sikere szempontjából nagyon fontos. Először is méltányos megállapodásra kötelezi ez Európát. Szeszuli úr kiemelte, hogy az európaiak nem egyenlőek az ökológiai válság tekintetében. Kiemelte azt is, hogy a kihívások és az egyenlőtlenségek csak együtt oldhatóak meg. Európa stratégiája ezért teszi az embereket az első helyre, és ezért ad prioritásokat a régióknak, az iparnak és azoknak a munkahelyeknek, munkavállalóknak, akik kivannak téve a legnagyobb kihívásoknak. El sem tudom mondani, hogy ez mennyire fontos. Én azon a véleményen vagyok, hogy a klímátállás, hogyha nem méltányos, akkor nem fog megtörténni, ugyanis az emberek és a politikai politika ellenállásába fog ütközni. Európában és máshol is láttunk ilyen eseményeket az elmúlt hónapokban. Mondhatjuk azt, hogy ez mindannyiunk számára rossz, sőt öngyilkos cselekedet. Na de annyira meglepő azt gondolni, hogy több millió ember, akinek a legnagyobb gondja az, hogy vajon hogyan fogja tudni fizetni a számlákat, ezek, szám, ezek emberek számára a munkahelyek védelme fontosabb, mint a bolygó védelme. A polgárokat nem szabad ezen borzasztó dilemmában egyedül hagyni. Ezt az üzenetet globális szinten szinten sikerült meghallani. Szeptemberben az ENSZ globális klíma csúcsán a főtitkár elindította az ILO-val együtt a klíma akciót, amelyhez 46 ország csatlakozott. Ők mindegyen a méltányos átállást szeretnék a fenntartható üzleti tervek részeként látni. Tehát fontos, hogy a 2030-as fenntartható fejlesztési célokat megvalósítsuk együtt Európával, Európa ugyanis elkötelezett ezen célok megvalósítása mentén. Az a cél, hogy senkit ne hagyjunk magára ebben a klíma semlegességre való átállásban. Senkit nem szabad kihagyni a közös út megtervezéséből sem. Európának nagyon jó eszközei vannak, például a szociális jogok európai pillérén belül, és az is erős eszköze, hogy a szociális partnerekre fontos szerepet hárít, mint ahogyan az ILO is teszi. Második dolog, a zöld megállapodás kimondja, hogy a klímaátálláshoz masszív befektetésre van szükség, és meg is teremti a finanszírozási forrásokat. Sőt, a magán és a, az, a közfinanszírozást vegyíti, a méltányos átállási alappal pedig segíti a legnagyobb kihívásnak kitetteket. Önöknek, európai döntéshozóknak kell eldönteniük, hogy a forrásokkal meg lehet-e valósítani a feladatokat. Globális fellépésre van szükség európai intézkedésekkel együtt. Mark Carney úr lett a klímavédelemmel és klímafinanszírozással foglalkozó ENSZ külön megbízott. Hallhattuk, hogy mennyire szakértője a témának. Én még csak egy politikai pontot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit ő mondott, és ez az ILO saját vitáihoz is kapcsolódik. Egész, egészen egyszerűen a fejlődő és feltörekvő gazdaságok nagy részét képezik a mai világnak, és számunkra Európa és mások olyan területek, amelyek karbon intenzív és bolygó ellenes politikával sikerült ide jussanak, ahol vannak. Ez az út pedig most nem áll nyitva ezen országok előtt. Pedig ezek az országok érzik meg a legjobban a klímaváltozást. Meg vagyunk győződve arról, hogy Európa nem háríthatja másra a felelősséget, hanem együtt finanszírozva, építve alternatív megoldásokat kell, hogy találjon. Tisztelt elnök úr, a zöld megállapodás ezért kell, hogy Európa kül külpolitikájának és belpolitikájának is prioritását képezze. Nem lehet semmit nyerni abból, hogyha karbonsemleges Európa úgy, hogy közben foszilis energiahordozókkal működik a világ többi része. A klímaigazságosság és a klímafinanszírozás kéz a kézben kell, hogy járjon. Az európai zöld megállapodás ebben megoldás lehet, ez újdonság. E, hitelesnek kell lennünk. Meg kell győzni az embereket arról, hogy lehet jobb, szebb jövőjük egy olyan munkavilágban, amely klímasemleges. Ad adjak egy pontos példát arról, hogy miért is ennyire fontos ez. 2008-ban Lengyelországban a COP14 során ö, találkoztam ö, bányászokkal, akik ö, egy ma már nem működő ö, szénbányában dolgoztak itt látható, hogy az átállás mennyire érinti az emberek életét. Teljes biztonsággal mondhatom őket, hogy nem sikerült meggyőznöm őket, és akkoriban saját magamat sem. Miért? Azért, mert nem volt semmiféle hiteles alternatíva, amelyet tudtam volna nyújtani nekik, nem volt semmiféle átállás, semmilyen jövő, semmilyen befektetés, ez pedig egy olyan fajta példa, amelyet nem engedhetünk meg magunknak. Hiteles átállási tervekre van szükség, hogy a jövő jobb legyen. Az Iló száz éves nyilatkozatában, amely a munka jövőjéről szólt, kimondtuk, hogy emberközpontú megközelítése van szükség, hogy alkalmazkodni tudjunk a jövő munkahelyeihez. Biztos vagyok abban, hogy az ILO és az Európai Unió fontos bázisok lehetnek, és a hosszú történelmi együttműködésükkel ezeket a rendkívül fontos fontos kérdéseket jól tudják majd kezelni. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót következő előadóknak, Emma Navarro asszonynak, az Európai Beruházási Bank alelnökének. Navarro asszony parancsolja. 10 percre. Ön következik. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni először is a meghívást, és egyértelmű, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállami parlamenteknek kulcsfontosságú szerepe van ebben az átállásban. Szeretnénk, hogyha Európa lenne a világon az első szénsemleges föld rész egyértelmű, hogy hova akarunk eljutni. Klímasemlegesség, mégpedig úgy, hogy közben az átállás igazságos, méltányos, senki sem, senkit sem hagyunk magára, senkit sem hagyunk hátra. A fiatal generáció leginkább azt kéri, hogy mi hamarabb tegyünk valamit. Jelenleg az úti tervet készítjük ezzel kapcsolatban, ezt úgy hívják, hogy Európai Green Deal, és jogszabályokra is szükség van, hogy meglegyen a jogi biztonság ezzel kapcsolatban. Együtt vagyunk itt ezen az úton. És mindannyian tudjuk, hogy természetesen akadályokkal lesz tele az út. Az, hogy a gazdaságunkból kivonjuk a szenet, azt gondolom egy hatalmas vállalkozás, és ehhez meg kell változtatni az életmódunkat is. Kardi úr is említette, hogy a finanszírozás alapvető fontosságú az átalakulásban, az átala, átállásban, és már erről szeretnék beszélni, mi a finanszírozás szerepe, illetve hogy az Európai Uniós Bank, a Beruházási Bank mit tesz azért, hogy meg tudjuk oldani ezt, hogy végre tudjuk hajtani az európai Green Deal-t. Jelenleg nagyon nagy szükség van zöld beruházásokra. Csak úgy tudjuk kivonni a szenet a gazdaságból, és csak úgy tudjuk létrehozni az új technológiákat, hogyha megvan ez a finanszírozás. Az Európai Bizottság becslése szerint a 2030-as célkültűzéseinket csak úgy tudjuk megoldani, hogy ehhez 260 millió euró plusz beruházást alkalmazunk évről évre, tehát minden évben. És ebbe még nem számítottunk bele az, a Green Deal-t. A kibocsátási célkitűzéseink, illetve a, klím, a környezetvédelmi célkitűzéseink e mellett vannak, tehát az, plusz, az abban plusz feladatként kell gondolni. Természetesen minden kontextusban kell vizsgálni a különböző vállalatoknak és a háztartásoknak kell en, a pénzügyi teher egy részét állnia. Ezért fontosnak tartom, hogy fenntartható projekteket tudjunk finanszírozni, tehát a klímaváltozási szempontokat is mindig figyelembe kell venni, és remélem, hogy mindig a megfelelő projekteket ö, tudjuk finanszírozni, ki tudjuk választani. Én úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság szabja meg leginkább, hogy hova fektetünk be, hova ruházunk be. Az Európai Uniónak a fenntartható finanszírozási ö, akciótervvel kapcsolatban ö, van egy stratégiája, de nagyon fontos az, hogy pontosan tudják a partnereink is, és hogy mi jelenti igazán a fenntarthatóságot. Fontosnak tartom, hogy megbízhatók legyenek az adataink, közösek legyen a normáink. Nem csak a zöld beruházásokat lehet ezzel felkarolni, hanem a tőkepiaci unióban is meg lehet ezzel előzni a felaprózódást. Úgy gondolom, hogy a piaci tortulásokat is meg lehet ezzel elő, előzni. Az Európai Beru, az Euró, a Beruházási Bank nagyon örül annak, hogy a társjogalkotók stratégiát, illetve taxonómiát dolgoztak ki. Kezdjük is már használni ezt a taxonómiát, és a delegált aktusok alatt a fenntartható, a fenntartható alapokról szóló jogszabályokat is elkezdtük már használni, de egyéb pozitív jelekre is szükség van a finanszírozásban. A vagyonkezelők egyre inkább figyelembe veszik a fenntarthatósági kérdéseket a beruházási stratégiákban. Sőt, Európában Egyre többen elkezdtek, a, egyre több szolgáltató kezdett el úgy gondolkodni, hogy csökkentsék a szén alapú szolgáltatást, és nagyon sokszor a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat is egyre inkább beleszámítják a finanszírozásba. A klíma úgy gondolom, hogy a monetáris stratégiákat is meg fogja majd, meg fogja majd határozni, és erről Legerd asszony is többször beszámolt már itt a parlamentben. Nagyon fontosnak tartom, hogy a beruházásokat mobilizálni is tudjuk. Mi szeretnénk hatást elérni, ez a mi bankunk feladata, tehát szeretnénk, hogyha a projektjeink megvalósulnának és hasznot is hoznának katalizátor szerepünk van, és természetesen ennek hatása van az egyéb beruházókra is. Kockázatcsökkentő eszközök, eszközeink is vannak. Ezzel vonzóbbá tudják, tudjuk tenni a kritikus projekteket, illetve technikai és egyéb segítségnyújtást is tudunk adni a partnereinknek. A beruházási bank egyértelmű, hogy merre tart, elkötelezettek vagyunk, annak érdekében, hogy az európai Green Deal-t finanszírozzuk, illetve finanszírozzuk azt is, hogy át tudjunk állni egy olyan jövőre, ahol kevesebb a szénfelhasználást. Mi az önök bankja vagyunk, az Európai Unió bankja. A jólétünk szempontjából ezek mindenképpen kritikus beruházások, és mi mindenképpen segítünk abban, hogy ezek meg tudjanak valós, valósulni. Nem nulláról indulunk, a klímaváltozással kapcsolatos fellépés már régóta prioritást jelent a mi munkánkban. 2012 óta több mint 170 milliárd euróval finanszíroztuk a klímaváltozással és, és környezetvédelemmel kapcsolatos projekteket az egész világon. Több mint 600 több mint 600 millióval járultunk hozzá ezekhez a projektekhez, és ezért mi vagyunk a világon a legnagyobb ilyen multilaterális finanszírozó. Egyébként a zöld kötvénypiacon is látható, hogy milyen nagy szereplők vagyunk. Ez egy hatalmas potenciállal jelentkező, rendelkező ö, piac, és mi azt hiszem nagyon sokat tettünk azért, hogy ez fejlődjön. Van tehát már hagyománya annak, amit megpróbálunk megvalósítani, de az is egyértelmű, hogy most egyfajta paradigmaváltásra van szükség, sokkal nagyobb sebességre kell kapcsolni. Tavaly novemberben úgy döntöttük, hogy a klíma elkötelezettségeinket megnöveljük, és mi szeretnénk az Európai Unió klímabankja lenni. Egyértelműek a célkütőzéseink. Először is 50%-kal szeretnénk növelni a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozást. Ezzel egy trillió eurónyi beruházást szeretnénk nyújtani az egész világon a következő évtizedben. Ez a legfontosabb évtized ilyen szempontból. A tavalyi év során több mint 21 millió nyi 25 millió, milliárdnyi euróval jártunk hozzá az ilyen zöld projektekhez, ez az összes általunk kiadott finanszírozás 34%-a. A, természetesen eh, a párizsi ö, eh, megállapodás és ö, eh, kötelez minket, és alapvetően ezek az alapelvek járják át az összes fellépésünket. Annak semmi értelme, hogy egyrésztről megpróbáljuk teljesíteni a párizsi megállapodást, másrésztről pedig olyan, olyan hiteleket is adjunk, amelyek éppen ellenkező céllal lépnek fel. Tehát figyelembe vesszük azt is, hogy a továbbiakban finanszírozunk-e nagy felhasználású projekteket, és ezt meg fogjuk szüntetni, mi vagyunk az első ilyen bank a világon. Szerintem az igazságos átállás valójában egy olyan bonyolult dolog, amihez több célkitűzést kell tudni összeegyeztetni. A legrászorulóbbakat kell leginkább támogatni. Mindenképpen arra törekszünk, hogy ne hozzunk létre további egyenlőtlenségeket Európában. A szociális kohéziót mindenképpen meg kell erősíteni, erről már beszéltek itt az előttem szólók, nálunk is, ne, számunkra is nagyon fontos a szociális dimenzió. Épp, és a nemrégiben bemutatott igazságos vagy méltányos átállási mechanizmust mi is szeretnénk megvalósítani, tehát azokat a régiókat, polgárokat és városokat kell leginkább támogatni, ahol Eddig legnagyobb volt a függőség a szén alapú forrásoktól, illetve iparoktól. Az EU bankja, a beruházási bank mindent megtesz azért, hogy elvégezze a feladatát az Európai Green Deal-el kapcsolatban. Az európai intézmények, tagállamok mind partnerek ebben, és a feladatuk, az ő feladatuk pedig az, hogy partnerek legyenek a beruházásokba. Az Európai Unión kívüli partnereinket is tám- természetesen támogatni fogjuk. Az átalakulásnak lesz ára, de hogyha nem tennénk semmit, annak sokkal nagyobb ára lenne. Komoly kihívások állnak előttük, de ne feledjük, hogy ezek a beruházások lehetőséget is teremtenek, ne felejtjük, hogy rendkívül alacsonyak jelenleg a kamatlábak, ezt mindenképpen ki kell használni. Ez kiváló lehetőség arra, hogy modernizáljuk a gazdaságunkat, és fenntarthatóbbá tegyük ezeket. Ehhez természetesen az önök vezető szerepére is szüksége, szükség van ebbe, ezen az úton. Köszönöm. Thank you, Madam Navarro. You've heard from our three speakers. Köszönjük szépen. Meghallgattuk a három előadónkat. Köszönjük szépen Rainer úrnak, hogy eljött. Most elköszönünk tőle, és a kollégámat, Milosevic urat kérem, hogy üljön ide hozzám közelebb. És most a délelőttünk leginteraktívabb részéhez értünk. Azt hiszem, mindnyáján ismerjük kollégámkat. Domogoj Iván Milosevic, a Horvát Parlament Európa ügyeket felelős bizottságának az elnöke. Van elég sok időnk, úgyhogy azt remélem, hogy mindenkit meg tudunk hallgatni. Először is az Envi szakbizottság elnökének, Kanfán képviselőnek adom meg a szót, hogy kezdje el a hozzászólások sorát. Igen, ha megengedik, akkor franciául szólnék hozzá, mert van tolmácsolás. Hölgyeim és uraim, nagy érdeklődéssel hallgattam az előadásokat, Két-három percben, ha megengedik, akkor összefoglalnám, hogy itt a parlamentben, az Európai Parlamentben hogyan állunk az Európai Zöld Megállapodáshoz. Nagyon nagy többségben azt gondoljuk, hogy ezen zöld megállapodás fontos, hogy hiteles és igazságos legyen. Hiteles, ez azt jelenti, hogy hitelesnek kell lennie mindenek előtt pénzügyi szempontból. És nagy többségben támogattuk azt, hogy az Európai Beruházási Bankból klímabank legyen, és az Európai Parlament eh, teljes mértékben támogatja a bank elnökének az erőfeszítéseit, hogy ezen átállást véghez vigye. És nagy szerepet játszottunk abban, hogy elérjük azt, amiről Navarro asszony beszélt, egy olyan taxonómiát, amely egy európai nyelvtan az európai pénzügyi piacok számára, de a közszereplők, a beruházási bank és a központi bankok számára is, akik a gazdaságban fellépnek. Ma a hitelesség az európai költségvetésen is múlik. Erről folynak a tárgyalások, ezért az Európai Parlament egyértelműen azt támogatja, hogy saját erőforrások, zöld erőforrások is finanszírozzák ezt az átállást. Ezért azt gondoljuk, hogy a zöld megállapodás hitelének nagy része pénzügyi elemeken múlik és azt remélem, hogy meggyőztük önöket arról, hogy a parlament nagy frakcióinak nagy többsége támogatja ezt. A hitelesség második eleme az ipari hitelesség, hiszen tervezhetünk mi nagyon szép terveket, lehetnek nagyon jó céljaink, hogy 2050-re karbonsemlegesek legyünk, hogy 55%-kal növeljük 2030-ig a megújuló energiaforrásokat, de hogyha nincsen értéklánc, hogyha nincsen ipari fellépés, akkor ezek csak papírtigrisek. Ezért az Európai Bizottsággal szorosan együttműködünk azért, hogy kialakítsuk ezt az ipari stratégiát. Mit jelent az európai ipari bázis, amely erős és karbonsemleges is egyben? Mit jelent ez a gépjárműgyártás, a az acélgyártás, a betonipar számára, tehát az összes ipari ágazat számára, amelyben Európa globális szerepet játszik, és ez így is kell, hogy maradjon. Ezért támogatja a parlamentet az egyik olyan kérdést, amely a közeljövőben elénk kerül, a méltányos ár kialakítási mechanizmus, hogyha a karbon költségek nőnek, és ez így lesz, ezt már most lehet könyvelni, akkor azt kell elérnünk, hogy van egy olyan mechanizmus, amelyel mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítunk az európai iparban dolgozók számára, máskülönben kettő kétszeresen is hátrányos helyzetbe kerülnek, mert ki kell szervezniük ezt a termelést, és elveszítik a munkahelyeket. Tehát fontos a pénzügyi és az ipari, a termelési hitelesség is. És az utolsó pedig az igazságosság, a méltányosság az előttem szóló beszélt a méltányos átállás alapjáról, hogyha az EU-ban ilyenről beszélünk, ez azért van, mert ezt a parlament kérte. Ezen mechanizmust a parlament kezdeményezte, és ennek két célja van. Egyrészt társadalmi igazságosság, másrészt területi igazságosság a célja. Nagyon fontos, hogy ez a mechanizmus azon térségekkel foglalkozom kiemelten, amelyek a leginkább rászorulnak, és hogy ez egyfajta szerződés legyen. Tehát nem csak egyszerűen támogatást küldünk oda, anélkül, hogy bármit elvárnánk ezért cserébe. Fontos, hogy ez egy helyi, regionális, méltányos átállási tervhez kapcsolódjon, és ez legyen a feltétele. Ezért kérjük egyrészt, hogy több pénz rendelkezzünk, és másrészt legyenek hiteles vállalások ezért cserébe. Például az energetikai átállás, a mobilitás, a tiszta közlekedés, a zöld vegyipar területén az adott terület elvárásainak megfelelően. Nagyon sok különböző dimenziója van ennek, ezt most nem tudom mind részletezni, de a nemzeti parlamenti képviselőknek elmondanám, hogy azon országok, amelyek úgy érzik, hogy ezen átállás negatíven érinti őket, nos, az Európai Parlament önök mellett áll, önöket támogatja, és ott leszünk, hogy tudományos szempontból hiteles legyen az átállás, tehát a tudományos elvárásoknak és a fiatalok elvárásainak ez megfeleljen, és ipari szempontból is hiteles legyen, hiszen nem akarunk választani a munkahelyek és a klíma között, hiszen semmi nem rosszabb annál, mint hogy Európa egy része a karbonsemlegesség útjára lép, és a többiek pedig lemaradnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most uh, meghallgatjuk a kérdéseket. Eredetileg az összeset meg kellett volna hallgatni, de úgy döntöttem, hogy lesz egy első kérdéssor, és utána megadom a szót az előadóinknak. Akkor most két percben Michael Bach kap szót. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tisztelt kollégák! Európában szívesen tartjuk magunkat vezetőknek a klímaváltozás területén is. De legyünk elővigyázatosak. Ha nem elérhetőek a közösségi célok 2050-ig, és az Európai Unió gazdasági alapjai nincsenek meg, az hiba lenne. Hogyha túlságosan nagy az elvárás, akkor ez kudarchoz vezethet. Európában a klímasemlegesség céljait nemzeti szinten kell, hogy elérjük Biztos, hogy fontos, hogy intézkedéseket hozzunk a klímaváltozás ellenében, és közben a strukturális átállás költségeire is oda kell figyelnünk, hiszen a polgárok és a vállalatok számára is ez terhet fog jelenteni. Gazdasági társadalmi alapból máshol ezt ki kell egyensúlyozni, máskülönben a társadalmaink összeomolhatnak, és az biztos, hogy lesznek vesztesei ennek a folyamatnak, ezt el kell mondanunk az embereknek. Németországban ezen nehéz úton járunk, és közben az atomenergiából és a szénenergiából is ki akarunk lépni. Merkel kancellárasszony a 55%-os üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését 2030-ig ígéri. Az ehhez szükséges pénzt magunk teremtjük elő, ez egy ipari nagyhatalom számára is nagyon nehéz és ambiciózus cél. Fontos, hogy a, pia, a pénzügyi cél, piacok is megfelelően hozzájáruljanak ahhoz, hogy ezen klímacélokat elérhessük. És ezért figyelmeztetnék, nem szabad, hogy olyan klímavédelmi intézkedéseket hozzunk, amelyel a stabilitási kritériumokat, a pénzügyi piacokon meggyengítenénk, és a pénzügyi piacokat szigorúan kell ellenőrizni. Nem szabad, hogy a beruházásokat csak a pénzügyi meggondolások alapján döntsük, hiszen ez a pénzügyi piac stabilitására lenne veszélyes, és az új innováció kifejlesztésére vonatkozóan is köszönöm. Thank you. Our next speaker. Nagyon köszönöm a következő felszólalónk, pedig Tili asszony Franciaországból. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. A manapság már tudományos konszenzus van arról, hogy fel kell gyorsítanunk a klímaváltozás ellentett erőfeszítéseinket. Tudnunk kell azt is, hogy mi a fontos manapság, mi a fontosabb. Hatalmas kihívás előtt állunk, a kihíváshoz pedig finanszírozásra van szükség, és gondolkodásra. Gondolkodnunk kell arról, hogy milyen módszert alkalmazzunk. Pascal Kamfan kollégám nagyon jól elmondta, hogy hitelességre van szükség, finanszírozási, ipari hitelességre, valamint jogalkotóként és hitelesnek kell lennünk, ugyanis mi jogalkotók vagyunk. Ezentúl azon is el kell gondolkodnunk, hogy melyik módszert kell választanunk. Már nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az Európai Parlament, az európai intézmények és a nemzeti parlamentek ne ugyanezt a módszert alkalmazzák. Tudni kell, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk alkalmazkodni egymáshoz a megvalósítandó projektek kapcsán, és tudni kell azt is, hogy melyek a prioritásaink. Az energiaátállást és a klímaváltozás elleni harcot prioritás prioritásként kell kezdeni. Gyorsan, sürgősen el kell gondolkodnunk a módszeren. Köszönöm. Köszönöm. Hogyha valamilyen konkrét kérdésük van bármelyik panelistához, akkor kérem jelezzék. Pap úr, Románia. Tisztelt parlamenti képviselők! Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy klímaváltozás kapcsán fellépésre van szükség. A zöld megállapodás meg kell valósítanunk, és ez nem szabad, hogy a strukturális és a kohéziós alapokat érintse. Um, bátorítanunk kell a pozitív változásokat, és a 2030 es és 2050-es célokat figyelembe kell venni. Közös eszközre van szükség, rövid távon, illetve hosszú távon is, és figyelnünk kell arra, hogy a nemzeti költségvetéseket hogyan is érinti ez. A klímaváltozás elleni harcban sürgősen kell fellépnünk, nem engedhetünk meg semmiféle késlekedést. A zöld átállásra szükség van, de figyelembe kell venni az adott országnak a fejlettségi szintjét, és tudnunk kell azt is, hogy vannak olyan országok, amelyeknek infrastruktúrális változásra van szükségük. A zöld megállapodás tehát a szociális költségeket és a versenyképességi célokat is figyelembe kell vegye. Nincsenek már határok, így azt kérdezném, hogy az Európai Unió hogyan próbál fellépni, vagy legalábbis reagálni kereskedelmi szinten és egyéb szinten azon országokkal szemben, amelyek nem ezeket a célokat követik. Nagyon köszönöm. Finnország, Metteinenen úr. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Bátorító prezentációkat hallhattunk, ugyanis változnak manapság már a mm, fellépések az értékek kapcsán, és az elvárások is mások már. A piacgazdaságot elvárások vezetik, és az átállás a fosz fosszilis energiaordozó eh, mentes gazdaságra hosszú folyamat, amelynél átfogó eh, beruházás átalakítása van szükség. Attól függ, hogy mennyire a siker, hogy mennyire tudnak a beruházók eh, előre gondolkodni. Az Európai Beruházási Banknak a szakpolitikái nagy hatással vannak a folyamatokra. A beruházák már, beruházók már olyan jövőt kezdenek el lefesteni, amelyben a foszilis üzemanyagoktól kevésbé függ az energia előállítás. Csak kicsit túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy itt az elvárásokat kell menedzselnünk. Ha az elvárásokat menedzselnünk, akkor mm, meg lesz a lehetőségünk a változások megvalósítására. Egyéni szinten és közös szinten is fellépésre van szükség. Kárni kormányzó nagyon jól mondta, hogy a DCFD egy olyan eszköz, amely a taxonomiával együtt szükséges. Már látjuk ezeket az átállásokat, változásokat. Ha megnézzük, hogy nagy intézményes beruházók milyen, milyen módszereket is választanak. A beruházók akkor fognak beruházni a foszilis üzemanyagmentes gazdaságba, hogyha ez vonzó számukra. Meg kell tennünk minden mindent annak érdekében, hogy ezeket a változásokat, az elvárásbeli változásokat alakítsuk. Valószínűleg ez szerintem öm, úgy valósítható meg, úgy valósítható meg, hogyha lenne egy EU-s szintű széndiokszid politikánk, és amely a kibocsátási jogokra is kitérne, és egy adott ponton már nemzetközi szintre is ki lehetne terjeszteni. Köszönöm. Köszönöm, Vártajnán úr. Most pedig Ciprus kapsz szót. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy hallottunk a zöld megállapodásról, és hallottuk, hogy a zöld megállapodás ambiciózus és emberközpontú is. Nagyon remélem, hogy ez megfelelő átállást fog biztosítani. A tagállamok és a régiók, amelyeknek alacsonyabb környezeti sikereik vannak, ezeket a régiókat és ezeket az országokat támogatni kell. Véleményem szerint a méltányos átállási alap meg fogja tudni adni a szervezeti, intézményi, finanszírozási támogatást azoknak az országoknak és régióknak, amelyeket a leginkább érint a klímaváltozás, amelyek a leginkább szenvednek a klímaváltozás miatt. Fel kell gyorsítanunk az erőfeszítéseinket és a klímacéljainkat, klímavállalásainkat meg kell valósítani. Az éghajlatváltozásnak vannak negatív következményei, ezeket holisztikus megközelítéssel tudjuk megoldani, valamint nemzeti intézkedésekre is szükség van, koordinációra szintén. A, gazdas, a mezőgazdaság, közlekedés, ipar, idegenforgalom, egészségügy, gazdaság, egészségügy, ezen területek között szinergiát kell teremteni. Közös célkitűzésekre, együttműködésre van szükség. Minden érdekelt félnek, minden politikai szinten együtt kell működnie ezen célok megvalósításáért. Ösztönzőkre van szükség, a beruházókat mobilizálni kell, ezekhez ösztönzőkre van szükség, a megújuló energiaforrások felé kell terelni a beruházókat, és biztosítani kell azt, hogy az elektromos energia, elektromos kérdések elől járjanak, és a tiszta közlekedési célok is egyre nagyobb teret kapjanak. Kutatásra van szükség megújuló energiaforrások területén. Ezek olyan dolgok, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a klímaváltozás negatív aspektusait kezeljük. Nagyon köszönöm, Csorcseszki úr, Lengyelország. Szanowni Prezidium. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, Tisztelt konferencia résztvevők, zöld megállapodás. A zöld megállapodás egy nagyon ragyogó kilátást mutat, és Lengyelország mindent megtesz a célok megvalósításáért. Az eszmecserénk során a klímapolitikákkal foglalkozunk, ezek rendkívül fontosak, ugyanis ott van a globális felmelegedés, csak hogy a szén szerepe ebben igen kicsi. A föld gáz pedig csak 50-80 százalék képezi a, a szén területen a problémáknak. Lengyelországnak el kell fogadnia, hogy célkitűzéseket kell megvalósítani, olyan célkitűzéseket is, amelyek még messze vannak az elérhető céloktól is. Nagyon sok adósságú, adósságot halmoztunk fel, és történelmi okok miatt 50 év 50 évig szovjet elnyomás alatt volt Lengyelország. Nagyon sok adósságot felhalmoztunk ezen idő alatt, nagyon le vagyunk maradva, átszervezésre van szükség, át kell strukturálnunk a gazdaságunkat, és meg kell változtatnunk az egész termelő termelői struktúránkat. Az átállási alap 7,5 milliárdja csak csepp az óceánban. Mi támogatjuk a zöld megállapodást, csak hogy a szociális körülményeink miatt úgy tudunk elköteleződni, csak arra tudunk elköteleződni, hogy mi csak a 2021. A 21. századnak a második felében tudjuk ezeket a célokat igazán megvalós, megvalós biztosítani. Nincs elegendő pénz az átstruktúráláshoz, szükség lenne plusz forrásokra. Új ö, szénbányák is megjelennek. Van olyan szénbánya, amely amelyben 800 ember dolgozik összesen, 300 bányász és 800 embert érinti érint az adott szénbánya. Itt az átállásra nagyon kell figyelnünk ezekre az emberekre, és a szociális költségekre is figyelnünk kell. Figyelnünk kell arra, hogy a célkitűzéseinket a lehetőségek, lehetőségeinknek megfelelően valósíthassuk meg. 500 millió euró, ez egy darab szénbányának az átalakításának a költsége, a mi történelmi körülményeink, történelmi okaink miatt. Hogyha ezt az utat választjuk, akkor nagyon nehéz nehéz útra lépünk. Csak próbálj, próbálunk erre az útra lépni, de a körülményeket figyelembe kell vennünk, ugyanis ezek rögös utat jelentenek. Nagyon köszönöm, Tusek úr, Horvátország. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony a klímaváltozás következményeit mindenhol lehet érezni az egész világon. Globális kihívás ez, amely már prioritás, politikai szinten prioritásként sikerült elismerni. Horvátország üdvözli a zöld megállapodást. A zöld megállapodás minden gazdasági ágazatra vonatkozik. Nem csak a klímasemlegesség kell, hogy itt célként megjelenjen, hanem az európai gazdaság átalakítása is. Az átalakítás, a környezeti átalakítás lehetőség az ipar számára, lehetőség a beruházás, a zöld technológiákba való beruházás területén, és lehetőség arra, hogy a gazdasági szereplők átalakítása átalakuljanak, és jobban alkalmazkodjanak az új piac, új piachoz. Zöld megállapodásra, zöld előírásokra nálunk már közbeszerzések területén is szükség van, hogy fenntartható legyen a termelés, és megtartjuk, megtartsuk a munkahelyeket. Megfelelő energia forrásokra van szükség. Horvátország kis ország, amely az energia, term, energia, energiában lát látja a jövőjét. A napenergiában jól tudunk teljesíteni, ez olcsó energiaforrás, a minden országnak a saját forrásaiból, a saját elérhető forrásaiból kell tá- táplálkoznia, csak hogy nem minden ország indul ki ugyanabból a helyzetből. A foszilis üzemanyag felhasználást van, ahol jobban kell csökkenteni, mint máshol, ugyanis az országok más és más ö, kiinduló pontokról indulnak. Horvátország ezt figyelembe veszi. Az Európai Unió a következő tíz évben legalább egy ö, milliárd eurót kell, hogy mozgósítson a zöld átállásra. A következő több éves pénzügyi keret ebből a szempontból jelentős lesz. De a nagy ki, globális kihívás megvalósítva nem szabad, hogy a kohéziós alapokat meg csökkentsük. Nagyon köszönöm, a panelistákhoz fordulnék. Mark Kárnitól talán kérhetném, hogy beszéljen a költségvetési kérdésről. a lengyel kolléga beszélt a 7,5 milliárdos összegről. Köszönöm. Straight into the uh, controversy. Okay. Jó, bele a közepébe. Ha megengedi elnök mondja, akkor hadd mondjak négy dolgot előtte. Kánfen úr felvetésére reagálnék, illetve arra, amit a román kolléga mondott. Háromféleképpen lehet azzal a problémával foglalkozni, hogyha a COP20 folyamatban egyes országok lemaradnak. Minél inkább a, ki, a kibocsátásokat kiadásokra jobban koncentrálunk, annál inkább annál inkább bevesszük ebbe az egész folyamatba a feltörekvő országok gazdaságait. Tehát ez pozitív. A második dolog. Hatos, a COP a COP folyamat hatos cikkére mindenképpen gondolni kell, ez azt jelenti, hogy az ellentételezési piacot ki kell tudni megfelelően alakítani, igen, és a harmadik dolog, nagyon fontos, azok a tarifák, vagy azok az adók, amiket ilyen esetben ki lehet venni. De ezért van itt még előtt egy-két pozitív, amit meg lehet tenni. Azt nem költségvetése, vagy költségvetési korlátokhoz, költségvetési megkötésekre vonatkozóan, nyilván nem az én dolgom, hogy erre megtaláljam a választ, de Navarro asszony munkája kiváló. Azt hiszem, hogy a, amit a beruházási bank tesz, az, egyik leghatékonyabb módja a probléma megoldásának. Így lehet a, a, a nem magán tőkét leghasznosabban használni, és ne felejtjük, hogy ez egy fontos része a Green Dealnek. Bizonyos fokig ez a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokkal is ö, foglalkozik, azt is kezeli, és amit a Finn kolléga mondott, ezzel teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos az, hogy milyen vár, elvárásai vannak az embereknek, és ebből kell pozitívan kijönni. Pontosan azért vált, változik a, változnak a magánpiacok, mert egy pozitív dinamikát alakítunk ki, és ez a jövőre nézve is mindenképpen hatással van, úgyhogy ezt nem szabad alulbecsülni. Utolsó gondolatom, nagyon fontos az, hogy meglegyenek a méltányos átállás feltételei ehhez, mechanizmusok kellenek, ebben a hármas számú célkitűz, ehhez a hármas számú célkitűzés kötődik. De az európai és a tagállami parlamenteknek is feladata az, hogy ilyen mechanizmusokat kialakítsanak, néha egy, együtt lehet működni a magánszférával, vagy akár újra, át, újraképzéssel, átképzéssel. Még egy gondolat, amit Guy Ryder elmondott, azzal messze menőkig egyetértek. Ez a társadalmi igazságosság, de enélkül gyakorlatilag értelmetlen bármibe is belekezdenünk. Köszönöm szépen, Ryder úr következik először beszéltünk a győztesekről és a vesztesekről, de hát a munkavállalók hogyan gondolkodnak erről? Lehet, hogy azt gondolják, hogy ez valójában nem nekik lett kitalálva, hiszen ennek negatív hatása lehet a munkahelyekre vonatkozóan. Köszönöm szépen! Utaltam rá az első hozzászólásomban, hogy igen, beszélünk erről a kérdésről a munkavilágában. Nagyon rövid alatt nagyon sok minden megváltozott, az iparnak két oldala van, de mint megfigyelő azt tudom erről mondani, hogy nagyon gyorsan és nagyon erőteljesen kialakult egy globális konszenzus arról, hogy merre kell elindulni. Ez azt jelenti, hogy a környezetvi, környezeti, környezetvédelmi, illetve a munkavállaló kapcsolatos kérdéseket muszáj összeegyeztetni, erre sürgősen szükség van, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyra törően kell a célkétűzéseket megfogalmazni. Említettem az elején, hogy a bizalom kérdése vagy a hitelesség kérdése felmerül. Tehát pénzügyi szempontból hitelesnek kell lenni. Ennélkül nem, lehet, nem igazán lehet elindulni. Más részt, hát ehhez kell az állam, illetve a magán tőke is. Aztán az is nagyon fontos, hogy a méltányosság is ne csak egy vállalás legyen, hanem ezt hitelesen tudjuk vállalni. Biztos lesznek vesztesek majd, egész biztos lesznek majd vesztesek. A vesztesek egyébként nem per definíció vesztesek, hanem azért, mert a szakpolitika valamit nem jól csinál. Tehát ezt a problémát is meg kell tudni oldani, igazságot kell szolgáltatni, és ipari szempontból is fontos az, hogy megvan-e a szava hihetőség, a hitelesség. Az ipari infrastruktúrát kell újra gondolni, és meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása van a munkavállalókra, illetve a munkaerőpiacra. A, a társadalmi párbeszéd a munka világának, munka szerep, világának szereplőinek részvétel ebben a folyamatban tényleg nagyon fontos. Beszélhetünk az acélról, beszélhetünk a széniparról, de azt hiszem mindenképpen ezekben az ágazatokban rendkívül sokat tehetnek hozzá a szereplők ehhez az egész gondolkodáshoz. Tehát az eszközöket kell kidolgozni. Ahogy Kárnyő is mondta, és a finn kolléga is beszélt erről, nagyon fontos, hogy az elvárásainkat megfelelően tudjuk kezelni, egyrészt piaci szempontból, tehát a finanszírozásnak meg kell lennie, másrészt pedig a polgároknak is vannak elvárásai, illetve a veszteseknek és a győzteseknek is vannak elvárásai, hiszen ebből származik a politikai legitimitása az egész folyamatnak. Így lehet ezt megszerezni. Kicsit aggaszt, hogy ugye fölmerülnek kérdések azzal kapcsolatban, hogy a Green Dealnek mi a kapcsolata egyéb európai célkitűzésekkel, fiskális korlátok, a, a növekedési stabilitási paktum, stb. stb. Hogyha a Green Deal-nek versenyeznie kell majd ezekkel, vagy éppen, hogy kialakul egy kis rivalizálás, vagy éppen ellenkező hatást ér el, az nem lenne jó, ez katasztrófa lenne. Úgyhogy egyértelmű, hogy ezt be kell építeni az unió növekedési stratégiában. Ettől nem, nem lehet azt elszigetelni. Navarro asszony, finanszírozás és a beruházási bank szerepe, ez lenne a kérdés. A beruházási bank nagyon hatékony eszköz, tehát nagyon jól tudja ezeket a, ber, ezeket a beruházásokat biztosítani. A tagállamok tőkét helyeznek el a bankunkban, és ebből a tőkéből finanszírozni tudjuk magunkat a piacon, és ezt a legfontosabb, és ezzel a legfontosabb projekteket tudjuk támogatni, amelyek elengedhetetlenek Európa fenntarthatósága, illetve gazdasági fejlődése szempontjából. Az átállásra kell koncentrálnunk, erről volt szó az imént. Nagyon fontos lesz az, hogy az igazságos átállást hogyan tudjuk finanszírozni, de alapvetően mégiscsak egy modernizációs folyamatról van szó, és hogyha hogyha hirtelen kell hatalmas változással ezt az átállást megtenni, akkor azok, akik, ebből, akik ennek a vesztesén még jobban szenvedni. Tehát először is fel kell, készülni a, fel kell készülni az átállásra, az átállás kezelésére. Úgy kell ezt megtenni, hogy az összes régió részt vehessen ebben a folyamatban. Még egy utolsó gondolat. A klímadiplomáció is nagyon-nagyon fontos lesz, mert Európának egyértelműen szüksége van más országokra, de egyértelmű az is, hogy nagyon sok országban nagyon nagy a támogatottság, még olyan országokban is, amelyek túlságosan nem emelik fel a hangukat a klímaváltozással szemben. Nos, és természetesen a polgárok szerepéről is beszélnünk kell. Európában a szociális dimenzióról sokat beszélünk, de Európán kívül is kell erről beszélni, és eh, ahogy az EU e, az EU már eddig is a legnagyobb donor ország, a donor régió a világban, ezt a jövőben is meg kell tenni, tehát a fejlődő országokat is segíteni kell az átállásban. A hivatalos fejlesztési segély és a klímaváltozással kapcsolatos segítségnyújtás egyértelműen összekapcsolódik. Ma pedig a horvát parlament e, európai ügyekkel foglalkozó bizottság elnökének adom át a szót. Köszönöm szépen, Ciprus következik. υπό το φως της επικείμενης οριστικής αποχώρησης από τη Συμφωνία των Παρισίων για την... A Egyesült Államok a párizsi klímaváltozásról szóló megállapodásból kibújt, és ez aggasztó. Ez komoly gondot jelent az európai vállalatok számára is. Verseny helyzet szempontjából, és egyértelmű az is, hogy a termelési költségek nőnek. Az Európán kívüli vállalatokra nem vonatkoznak ugyanolyan szigorú vállalások, mint az európaiakra a klímaváltozással kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy intelligens beruházásokra van szükség, amelyek segítenek az európai vállalatoknak, illetve növelik az európai jólétet is nagyon komoly, nagyon szigorú e, európai környezetvédelmi normáink vannak. Jó lenne, hogy ennek nem lenne hátrányos hatása ezen vállalatok életképességére. Az Európán kívüli vállalatok termelési költsége alacsonyabb, és ez tisztességtelen versenyhez is vezethet. Természetesen szociális dimenzióra is gondolni kell a Green Deal-el kapcsolatban. Úgy vélem, hogy országonként kell megvizsgálni azt, hogy mi az, ami igazságos, méltányos egy országban, mi az, ami negatív hatással járhat, vagy lemaradáshoz vezethet. Illetve az is nagyon fontos, hogy a tagállamok képesek legyenek a különböző képesek legyenek a különböző kihívásoknak eleget tenni. A Green Dealhez hatalmas gondolkodásbeli változásokra van szükség, hogy azt akarjuk, hogy a vállalatok és a polgárok megbírkozzanak ezzel. A verseny képességi problémákkal hogyan fogunk megbírkozni? Ne feledjük, az Európán belüli és kívüli vállalatok nem egyforma körülmények között vetélkednek. Luxemburg következik, Márk úr. Bonjour, merci, uh, surtout aux orateurs. Köszönöm az előadóknak a nagyon voluntarista előadását, és hogy ugyanúgy értelmezik a helyzetet. A kérdésem pont erre vonatkozik. Meghallgattam a luxemburgi pénzügyi parlamenti illetékest, a beruházási bankot és európai bankárok véleményét, az ENSZ képviselőjét, Carnevait urat, és azt hiszem, hogy óriási itt a különbség a nemzeti szinten. Én feltettem kérdéseket, és azt láttam, hogy nem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy mennyire sürgős lépnünk már most. A business as usual, minden maradjon a régiben, van egyelőre érvényben. És nem vagyok abban biztos, hogy van-e megfelelő kompetencia arra, hogy eh, kigazítsuk a modellt, és hogy szükség van-e a paradigmaváltásra. A TCFD, az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közétételi foglalkoztatási munkacsoport. Hát ezt nem tudjuk, hogy pontosan micsoda. Az emberi ellenálláson túlmenően látjuk, hogy van egyfajta administratív ellenállás, nincsenek megfelelő hozzáértés, nem ugyanúgy értelmezzük a helyzetet, és Kárné úr, kérem nyugtasson meg, az ön kedves központi bankárai, van közöttük is klimaszkeptikus. Hogyan fogják elérni azt, hogy a nemzeti hatóságok, akiket még nem győztünk meg teljesen arról, hogy mennyire fontos a klímaváltozással kapcsolatos problematika, hogyan fogják végrehajtani ezt a felülről lefele építkező politikát, amelyet a közvélemény nagy része követel, pontosabban a közvélemény egyre nagyobb része követel, de még nincsenek ők többségben. Kérem, hogy adjon valami okot arra, hogy reménykedhessek a politikai fellépésünkben, hogy mi erősebbek vagyunk, mint az ellenállás. Köszönöm. Thank you. And now, Mr. Köszönöm. Mikelef úr, Málta. Grazzi, President. Minada, il-Konsil se jara kif se Köszönöm, elnök úr. Holnaptól a tanács fogja eldönteni azt, hogy a következő hét év során mire költjük a pénzünket. Mik lesznek a prioritások, sikerül-e minden egyes tagállam számára előnyös megoldásokat kialakítani most fog kiderülni, hogy önzőek leszünk-e, avagy az európai politikák lesznek a legfőbb prioritásaink. Egyetértünk, hogy a klímaváltozás kérdésével foglalkoznunk kell. És azt kell biztosítanunk, hogy senki se maradjon le ebben a ö, fellépési módban. És fontos, hogy társadalmi és gazdasági változásokra is gondoljunk. Azt gondolom, hogy a sokszínűség segíthet minket, nekünk abban, hogy megértsük, hogy a mechanizmusban milyen rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy elérhessük a célokat, anélkül, hogy olyan rendszereket hoznánk létre, amelyek nem segítenek nekünk. Ahogy Cecily elnök úr elmondta, sok tagállam csak a saját országára gondol, és nem gondol Európára nagyon jó azt hallani, hogy az ENSZ szakértők eljönnek és elmondják a véleményüket, de azt gondolom, hogy túlságosan messzire tekintünk, és nem a szomszédainkkal foglalkozunk. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kis tagállamokat másként érinti majd ez a terv. Például Málta rendkívül sérülékeny, és az európai térkép meg fog változni. Tudjuk, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek tovább növelik a problémákat. Sok tagállamban csak korlátozott a volumen gazdaságosság. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az alternatív energiaforrások bizonyos országokban ahhoz vezethet, hogy ők lemaradnak ezért nagyon fontos, hogy erős vezető szerep legyen, és közben figyeljünk arra, hogy minden államban, tagállamban más a helyzet. Ez legyen a kiinduló pont, és utána a nemzeti államok és a nemzeti parlamentek szintjén vigyük tovább ezt a munkát. Tudjuk, hogy Európa egy földrész, de oda kell figyelni külön tekintettel a nemzeti specifikumokra is. Tudjuk, hogy a zöld megállapodás rendkívül fontos, de Fontos, hogy társadalmi szempontból is igazságos és méltányos legyen a folyamat. Azt gondoljuk, hogy ezen kihívások katalizátorként működhetnek az életmódunkra. Ne csak a klímán változtassunk, hanem azon is, hogy hogyan gondolkozunk ezen kérdésekről. Kicsit hosszabban szólt hozzá, mint lehetett volna, de nem gond. Most egy román képviselőnek adom meg a szót, Kretu képviselőnek. Elnézést, köszönöm elnök úr. Néhány dolgot megismételnék, hogy meglegyen a többség. Ambiciózus, bölcs céljaink vannak, de nem szabad hibázni a végrehajtásnál. A zöld megállapodás nem egyfajta PR cég a zöld gazdasági ipar számára, mélyre menő változásra van szükség a gazdaságban, a társadalomban, a közigazgatásban, a viselkedésben. A zöld megállapodásnak nem elég a jó szándék. Európa keleti részein a polgárok még mindig emlékeznek arra a fájdalmas átállásra, amelyben a szocialista gazdaságból átálltak a piacgazdaságra. És ezen folyamat során több ezer vállalat vált ennek áldozatává. Romániából több mint 5 millióan költöztek ki azért, mert ott jobban élhetnek meg. Nyugat-Európában szintén nem védték meg a munkavállalókat a neoliberalista globalizációtól, és így az olcsóbb munkaerővel dolgozó országok felé tették át a munkahelyeket. Brexit, zsilézson, és egyre nőnek az egyenlőtlenségek, ez szorosan kapcsolódik a csak pénzre koncentráló reformokhoz. Egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek az emberek, és nincsenek meg a feltételek a méltányos átálláshoz. Nem lehet a döntéseinket úgy ráröltetni másokra, hogy közben az Európa, a nemzeti költségvetéseknek az egy százalékot használjuk csak erre fel. És a bankszektor is a jelenlegi hozzáállást próbálja fenntartani, és közben a költségvetési deficit mentén nem tudjuk ezt a célt elérni. Együtt kell fellépnünk. Globálisan másokat is meg kell győzni arról, hogy ugyanezt tegyék. Ha ezt nem sikerül elérnünk, akkor ez kudarc lesz. Nem könnyű, vagy ne, nem nehéz nekünk lenni az úttörőknek, hogyha mindenki más más irányba marsol. Köszönöm. Most bosnia hercegovinából kapszult a képviselő. Hvala lijepa. Uvaženi predsjednici parlamenta, poštovane dame i gospodo, pozdravljam vas srdačno u ime... Hölgyeim és uraim, Én a bosnia hercegovinai parlament képviselője vagyok, és üdvözlöm Önöket. Egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket tapasztalunk erdőtüzek, áradások, komoly problémák vannak az egész világon. A klímaváltozással visszafordíthatatlanul megváltozik a világunk és az ökoszisztémák, amelyeket ezen szélsőséges időjárás jelenségek érintenek. Ha nem készülünk fel a klímaváltozásra, az negatívan hat ki a gazdasági növekedésre. Az áradások, az erdőtüzek és egyéb jelenségek miatt a gazdasági fejlődés ennek az áldozata. A mi országunkban is katasztrofális áradások voltak tavaly, és érezzük, hogy a természeti katasztrófáknak milyen hatása van a gazdaságra. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy Bosznia-Hercegovina azon országok közé tartozon, amelyek próbálják a klímaváltozással kapcsolatos párizsi célokat elérni. Ezek ambiciózus célok a globális felmelegedés korlátozására. Ami a jogalkotó szerepét illeti, kiemelten kell kezelni azon tevékenységek intenzívebbé tételét, amelyel egy jogalkotói keretet lehet létrehozni, amelyel hozzájárulunk a természeti környezetünk fenntartásához gazdasági költségvetési és társadalmi politikák szempontjából azt gondolom, hogy több pénzre van szükség a következő költségvetési időszakban az ipari innovációba, a zöld technológiába, megújuló energiaforrásokba, erdőtelepítésbe, erdősítésbe, és fel kell készülni az erdőtüzek elleni küzdelemre. Ezzel a jövőbe fektetünk be. A klímaváltozás nem olyan jelenség, amelyre az egyes országok külön-külön adhatnak választ. Ezért közösen kell végrehajtanunk a közös célokat a klímaváltozás ellen, és arra kell odafigyelnünk, hogy a klímaváltozás nem ismer határokat. Köszönöm. Köszönöm, Borjana. Most Észtország Szut képviselő kap And uh, I enjoy that it's lively and we have very... Nagyon örülök annak, hogy különböző véleményeket képviselünk. Szerintem nem ez a kérdés, hogy átállásra van-e szükség, hanem hogy az átállást hogyan tudjuk kezelni, megvalósítani, és hogy mit tud tenni egy-egy ország. Ezt ország számára is nagy kihívást jelent ennek a változásnak a kezelése. Pénzre szükség van, de ahogyan többen el is mondták, na, vannak, ö, elér, vannak források, vannak ö, ö, Európai Beruházási Bankos források, ott van az átállási alap, és a magánszektorból is érkeznek források, a fogyasztók is támogatják az átállást az átállásra tekintsünk lehetőségként, olyan lehetőségként, amely az innováció felé vezet minket. Hogyha mi itt Európán belül a karbonsemlegesség elő, területén előjárunk, iránymutatunk, akkor ez globális szinten is változást hozhat. Nem csak a technológiák a lényegesek itt, hanem az új technológiáknak a használata. Szerintem képesek vagyunk arra, hogy a létező és az új technológiákat kombináljuk csináljuk. Ez fontos, és erre szükség van az előrelépéshez. Ahogy az innováció vetület, innovációs vetületét vizsgáljuk a klímaváltozáshoz kapcsolódó átállásnak, szerintem um, Európa egyre versenyképesebb lehet globális szinten. Még szín és acélközösségként indultunk, most pedig itt az ideje annak, hogy az új technológiák uniá, uniója, az új technológiák és új ismeretek uniójává váljunk. Köszönöm, Szut úr, következő észt képviselő kap szót. Nagyon köszönöm. Elnök úr, az Európai Uniónak a karbonsemlegességben valóban elő kell járnia, és ahogyan a kollégám is mondta, legyen ez lehetőség, tekintsünk erre lehetőségként. Ezzel teljesen egyetértek, főleg mivel már megvannak az eszközeink, a kutatás, a fejlődés, az innovációhoz szükséges eszközök. A körkörös gazdaságra is át tudunk állni. Az Európai Unió vállalta, hogy, hogy segít abban, hogy senkinek ne le legyen túlságosan nagy a teher, senki ne veszítse el a munkáját, ne legyenek regionális hatásai az átállásnak. De ami még ennél is fontosabb, az az, hogy meg kell érnünk, hogy meg kell értenünk, hogy Ursula von der Leyen asszony, az Európai Parlament, az Európai Beruházási Bank nem érheti el a szénsemlegességet egyedül, hanem minden embernek a mindennapi döntése során befolyása van ennek az önbétkező célkitűzésének a megvalósítására. A karbonsemlegesség nem lehet valami elvont, absztrakt, messzi dolog, amely nem kapcsolódik hozzánk, hanem ezt megvalósíthatóvá, érthetővé, eszközként felhasználóvá Felhasználóvá kell tenni. Brit kollégám beszélt arról, hogy az elvárásokat is kezelnünk kell. A zöld beruházások addig lesznek megvalósíthatóak, amíg kifizetődőek. Hallhattunk arról, hogy az elvárásokat, a polgároknak az elvárásait is menedzselni, kezelni kell. Ezt a pontot szeretném aláhúzni. Ahhoz, hogy életszintű változásokat lássunk, és politikai legitimitást kapjanak a döntések, ahhoz az embereknek meg kell érteniük, és el kell fogadniuk ránk váró változásokat. Az európai parlamenteknek és az európai parlamentnek felelősségük, feladatuk van. Ezeknek a parlamenteknek el kell magyarázniuk az a polgárok számára, hogy milyen kihívás előtt is állunk. A polgárok elvárásainak kezelése az egyetlen módja annak, hogy az ambíciózus célkitűzést a szinten elérjük. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Olaszország, Gavária úr. Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvalóan fejlődési modellt kell váltanunk, de ennek a modellnek a fejlődést kell támogatnia. Nehéz, összetett helyzetben vagyunk, és akkor még a kínai válságról nem is beszélünk. Rendben, minden jó, de azért figyeljünk arra, hogy esetleg, ö, fina, ö, esetleg pénzügyi buborék van kialakulóban. Erre is figyelnünk kell. Figyelnünk kell erre, járjunk ö, két lábbal a földön, figyeljük a versenytársainkat, a reál befektetéseket, és védjük a vállalkozásainkat. Nem szabad, hogy ö, terhet róljunk a vállalkozásokra. Kettő kérdésem lenne. Először is, önök a metánnak milyen szerepet szánnak ebben az átállásban, főleg az autóiparban. Ugyanis persze minden nagyon szép, csak hogy időre van szükség az átálláshoz, de mit teszünk az átállási időszak alatt? Paradox módon Olaszországban, nem tudom, hogy a többi országban mi a helyzet, de Olaszországban van olyan ö, város, amely a dízelautóknak már nem is elnyitva, csak az új technológiával működő autóknak. Lenne egy második kérdésem is, ez a mezőgazdasággal kapcsolatos az a környezetnek a védelméért először is a gazdák tudnak tenni, akik a tengerrel, a földdel, a vízzel foglalkoznak. Ők a gazdák, ők a halászok. Mezőgazdaság nélkül nem lehet semmit sem tenni. Hogyha a mezőgazdasági forrásokat csökkentjük, akkor a környezetvédelemre szánt forrásokat is csökkentjük. Köszönöm. Mindenkinek nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy lezárhatom ezt az eszmecserét, de közben még ketten kértek szót, két kolléga. Először is Norvégia, Eglistein asszony. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon köszönöm, hogy a norvég parlament is itt lehet ezen a parlamenti héten. Nagy érdeklődéssel figyeljük a zöld megállapodással kapcsolatos munkákat. A zöld megállapodásban nagyon sok olyan javaslat van, amely közvetetten vagy közvetlenül érintik Norvégiát is. Norvégia már csökkenti a kibocsátásait. A, kormányunk most, a kormányunk most jelentette be, hogy a Párizsi megállapodásnak megfelelően 52-55%-kal csökkentjük 2030-ra a kibocsátásaink munkáinkat. Később ebben az évben a kormány egy cselekvési tervet is be fog nyújtani, arra vonatkozóan, hogy ezeket a célokat hogyan lehet elérni. A nemzeti célok kapcsolódnak az EU-s környezeti és klíma szakpolitikákhoz. Ezek alapvető fontosságú témák lesznek a mi parlamentünkben idén. Méltányos átállásra van szükség, nem szabad senkit sem magunk mögött hagyni. Szeretném elmondani, hogy ambíciózusak vagyunk, szeretnénk csökkenteni a kibocsátásokat, dolgokat, de a gazdasági növekedést és az emberek jólétét nem. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban pedig Magyarország Varjú úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt jelenlévők! Köszöntöm Önöket, én Magyarországon a Költségvetés Bizottság elnökeként dolgozom, de most nem pénzügyi oldalról szeretném megközelíteni mindazt, amit mondani szeretnék egyetlen példában. Természetesen örömmel üdvözöljük azt, hogyha a megállapodás létrejön, és fontos is, hogy létrejöjjön, különösen, hogyha olyan árnyalatai is vannak, hogy akár a zöld 50 árnyalata is meg tud jelenni ebben. Nem akarok ünneprontó lenni, de egy példán keresztül szeretném önöknek megvilágítani, hogy mennyire egyetértek azzal, miközben mennyire egyetértek azzal, hogy új üzleti megoldásokra van szükség, ha feltesszük azt a kérdést, hogy munkahely vagy bolygó ha ezt eh, egy példán keresztül érzékeltetem, akkor mit teszünk egy olyan helyzetben, amikor Ausztráliában egy indiai beruházó a világ legnagyobb szénbányáját nyitja meg, és ebben közreműködik Európa egyik legnagyobb vállalata, a Siemens. Eh, rengeteg tiltakozás volt eh, ez ellen. A döntéstől függetlenül, vagy a végeredménytől függetlenül igazi nagy kérdés, hogy ilyen beruházásoknál valóban melyiket fogjuk választani, és mit tudunk tenni egy ilyen szituációban, ha a munkahelyet kell választani, vagy pedig a bolygó kezet kell önteni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Thank you. Köszönöm, most pedig uh, így zárásképpen a konferencia uh, zárása előtt hadd mondjak egy pár szót erről a témáról. Of what kind of an our earth we shall be leaving to our kids. El kell gondolkodni azon, hogy milyen földet hagyunk majd a gyermekeinkre. Főleg most, amikor egyre szélsőségesebbek az időjárási körülmények, a klímaváltozás okozza részben a migrációt is, és nyilvánvalóan a politikai, a társadalmi és a gazdasági viszonyokat is megváltoztatja a klímaváltozás. Ez Kiváló lehetőség ez az Európai Uniónak arra, hogy a klímaváltozás elleni harcban vezető szerepet vállaljon, illetve intelligens megoldásokat, új technológiákat kell kidolgoznunk. Nos, arról nem beszéltünk ma, hogy ez miért, megoszt, miért lenne megoszt, megosztó téma, tehát ez nem csak a baloldalra, vagy nem csak a környezetvédőkre tartozik, hanem egyértelműen egy olyan témáról van szó, ami mindenkire tartozik. Én konzervatív vagyok, és nagyon aggódom a gyermekeink és unokáink sorsa miatt, meg, fog, emelkedni a tenger szintje, egyre szélsőségesebb körülményekről, új időjárási körülményekről hallunk, és szeretném, hogy az önokáim is tudnák, hogy mi az, hogy négy évszak. Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokat vissza kell ültetni a tárgyaló asztalhoz, és a kereskedelmi partnereink Kína, India, Oroszország partnerségére is szükség van. A vezető szerep az azt jelenti, hogy a pénzünket annak függvényében kell elkölteni, hogy mire, mire van szükségünk, de az Európai Unió versenyképességét vajon feláldozhatjuk-e ilyen nemes célokért. Úgy gondolom, hogy nem csak az európai polgároknak, az európai kkv knek kell megfizetni az átállás árát. Globális szintéren vezető szerepet kell vállalni, de globális támogatásra is van szükség. Bátran kell fellépnünk, ugyanakkor nagyon bölcsen és nagyon hitelesen kell fellépnünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek feladata is ez, hogy erről döntéseket hozzanak, ezt megtárgyalják, és partnereket kell keresnünk világszerte. Most pedig Mébrednek adnám vissza a szót. Köszönöm szépen! Az előadóknak adnám meg a lehetőséget, hogy válaszoljanak a felvetésekre, és szerintem van itt egy alapkérdés, ami mindent átjár. Meg tudjuk-e oldani azt, hogy mindent hogy minden kérdéssel foglalkozunk, tehát meg lehet-e oldani a szociális problémákat és a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket is egyszerre. A politika egyáltalán megfelele a kor szellemének, a kor szavának, a kor kihívásainak. Nem is tudom, hogy erre meg lehet-e most találni a választ, de hogyha gondolják, akkor próbálják, próbálják meg. Próbálom mind, sok mindent elérni, de nem biztos, hogy képesek vagyunk erre. Örülök annak, hogy együtt gondolkodunk erről itt tagállami és európai parlamenti képviselők. Ki szeretne először válaszolni, kérdezem. Talán fordított sorrendben adnám meg a lehetőséget. Navarro asszony. arról szeretnék beszélni, hogy milyen energetikai hitel konstrukciónk van. Ezt tavaly novemberben fogadtuk el. 2021 végétől kezdve földgáz projekteket nem fogunk finanszírozni, és azon energiaprojektekre fogunk koncentrálni, amelyek jobban kapcsolódnak a szén kivonásos gazdasághoz. Egyértelmű, hogy rövid távon a földgáznak lesz szerepe az általásban, de mi leginkább mi leginkább arra, arra szeretnénk koncentrálni, hogy azokat a projekteket tudjuk finanszírozni, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak a szén felhasználásának csökkentéséhez. Lenne még egy záró gondolatom, a beruházási bank bankot eh, egyrészt a szakpolitikák irányítják, másrészt viszont mi is, nekünk is van irányító szerepünk. Tudósaink, akik a világ legjobb tudósai azt mondják, hogy ez a helyes út, egyértelmű, hogy ez nehéz, lesz ennek ára, de hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor erre van szükség. Ezt kell tennünk a társadalmunk és a bolygó jövőjéért. Köszönöm szépen, Ryder úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy gondolatébresztő és nagyon optimista vita volt. Kár, hogyha ilyen ünneprontó hangnemben érne véget. Egyértelmű, hogy az az út, amit az Európai Unió kijelölt magának a helyes út, megfelelő, hogy ilyen nagyra törők vagyunk, és szerintem ez meg is oldható, ezt végre lehet hajtani. Úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy eh, választanunk kell a növekedés és a munkahely létrehozás, illetve a bolygó védelme között, hogyha azt gondolom, hogy ekkora átállása még nem volt példa a történelem során. Ez egyáltalán nem könnyű. Hallgat, hallottuk a román kollégákat is, ez kemény munka bizony. És az átállásnak két fő jellemzője van. Egyrészt egyrészt kényszerítenek erre minket, a körülmények kényszerítenek rá, hiszen a bolygót meg akarjuk menteni. Tehát nem szabad választásunk. Második dolog, amiről nem szabad elfeledkezni, ez az átállás egyéb ö, nagy társadalmi átalakulásokkal párhuzamosan történik. A digitális, a demográfiai változással párhuzamosan történik. Az acél és szén közösségről a IT közösségre való átállás nem egyik napról a másikra történik, de az egésznek a lényege nem az, hogy a saját helyzetünket megnehezítsük, hanem hogy segítsen minket hosszú távon. Még egy gondolat a globális perspektíva témájából. Tudom, hogy ennek elvileg itt most én vagyok az egyik felelőse, itt az asztalnál. Na de akkor mi van az Egyesült Államokra, Államokkal? Mi a helyzet azokkal a, az államokkal, amelyek játszmát játszanak? És ahogy Milosevic úr is mondta, bizony nagy szükség van arra, hogy visszajön az Egyesült Államok a tárgyalóasztalhoz. De mi a helyzet a fejlődő országokkal, akik Európára reménykedve tekintnek, segítséget várnak től az európaiaktól? Azt gondolják, hogy az ő átállásukban Európának segítenie kell, hiszen ezek az országok általában nincsenek olyan jól felkészülve erre az átállásra. Ezt se felejts el az Európai Unió. Köszönöm. Karni úr. Köszönöm szépen. Három gondolatom lenne. Egy. Érkezett hozzám egy kérdést a TCFT-ről. Egyáltalán tudják -e az emberek, hogy mi ez? A vállalatok tudják-e, mi ez? A, az Európai Unió nagy cégei pontosan tudják, hogy miről van szó. Több mint ezer részes ennek. Említettem, hogy 130 trillió eurónyi igénylés érkezett, de valójában ez nem jelenik meg a KKV-k mindennapjaiban. Viszont sok módja van annak, hogy, ezek, hogy ezeket a folyamatokat lehessen befolyásolni, hogy ez segítő, segítsen a vállalatok életében. A nem pénzügyi beszámolókkal kapcsolatban is vannak idén, vagy lesznek idén majd különböző kezdeményezések. A lényeg az, hogy működőképes legyen. Valójában ez a vállalatok válasza arra, hogy ők mit tesznek majd. Európa és 120 másik ország úgy döntött, hogy a nulla hogy a klímasemlegességre fognak áttérni. Nos, a vállalatok része ebben a munkában ez az európai központi bankok egy nagy központi bank csoportot alakította alakítottak ki, ebben 50 másik bank, központi bank van benne, például a britek és Kína is. A kérdés az, hogy a kockázatot hogyan fogjuk tudni kezelni. A pénzügyi, a pénzügyi pénzügyi struktúra legnagyobb kockázata az, hogyha valami gyors változás történne a klímaváltozással kapcsolatban, és Európa most jelenleg mindent megtesz azért, hogy ez a változás ne legyen ilyen gyors, abrupt, hirtelen változás. Ez egy gazdasági lehetőség egyrészt, másrészt pedig ha nem tennénk semmit, vagy túlságosan későn lépünk fel, vagy túlságosan abrupt módon lép, lépünk fel, annak sokkal nagyobb lenne az ára. Még egy dolog, az Egyesült Államok kilépése a COP folyamatból, illetve hogyan alakul a versenyképesség ezután. Szerintem az az egyik kérdés, amit fel kell tenni, hogy az USA vajon örökké, örökre kilépette, avagy az Egyesült Államok beli vállalatok észbe kapnak-e, rájönnek-e, hogy ez számukra is egy lehetőség. Szerintem észbe kapnak, szerintem itt komoly innovációra lehet számítani az USA-ból. Nem azért, mert Európa fontos piac az USA számára, és itt alakítják ki a normákat, nem csak ezért, de valóban van itt egy kompetitív előny, vajon melyik ágazatokban, Ugye metánra vonatkozóan kérdezett rá az olasz kolléga, én azt gondolnám, vagy azt gondoltam volna, hogy Olaszország sokkal inkább a hidrogénra koncentrál, hiszen az hidrogénnak fontos a szerepe az olasz iparban, vagy az egész Európában fontos ez. Európa vezető szerepet, Európának vezető szerepe van például a szén megkötő iparágban, és ehhez képest az Egyesült Államok le van maradva. Tehát ne feledjük, hogy nem csak a belső piacon, hanem az exportra vonatkozó lehetőségeket is föl kell mérni. A növekedés, illetve a politika kapcsolata. Nincs olyan növekedés, ami nem fenntartható, az nem is növekedés. Ezt megtanultuk a pénzügyi válsággal kapcsolatban egy évtizedbe kerül, amíg került, amíg a növekedés visszatért a válság előtti szintre. Annak semmi értelme, hogyha úgy tesszük meg a alkalmazkodást, hogy utána még a kockázatokhoz plusz hirtelen alkalmazkodni kell. Én azt mondanám az olasz kollégának, hogy nagyon fontos a helyi szintet figyelembe venni, az egyén szerepvállalása is nagyon fontos ilyen szempontból. Ezt ez is része kell, hogy legyen a megoldásnak, és a politikai kihívás valóban jelen van. Kell egy terv, a tervnek végrehajthatónak kell lenni, végre is kell hajtani, de nagyon fontos az, hogy az emberek számára ez egy kézzelfogható dolog legyen, hogy az emberek maguk is jól érezzék magukat, amiatt, hogy ők is részét képezik a folyamatban, rá is, rájuk is számítanak, nekik is van feladatuk ezzel kapcsolatban. Egyébként Egyébként én azt gondolom, hogy az emberek azt arra számítanak, hogy mi szerepet szánunk nekik ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a az előadásokat, és valóban én néztem a galériát, hogy vannak itt látogató csoportok, valóban vannak itt diákcsoportok is. Kérdésem, nézek körbe, hogy szeretne valaki még kérdést feltenni? Nem? Akkor kénytelenek lesznek engem végighallgatni. Azt hallhattuk, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálnunk, de sokkal nehezebb ezt megtenni, mint kimondani. Ö, nem tudom, hogy tudják-e, én Írországból jövök. Írországban a múltban tőzeg lápokból nyertek ki energiát, és tudjuk, hogy ez valójában mennyire problémás volt. Most pedig ott járunk, hogy ezt le akarjuk állítani. Ahogy McCann is elmondta, nagyon fontos a helyi szint hiszen hogyha a helyi szintet nem tudjuk megnyerni és nem támogatjuk, akkor ellenállásokba ütközünk, és ez majd lassítja a folyamatot, és ez a, az átállás nem fog működni. Ami a politikai térséget illeti, a társadalmakömmel beszéltünk erről, meg kell néznünk, hogy a politika hogyan működik ezen új dinamikán belül. Hiszen mi a politikai ciklusok alapján pár éves ciklusok alapján működünk, ezek olyan jelenségek, amelyek hosszú távúak. Ezért nehéz intenzív politikai vitában a hosszú távú célokról beszélni, és arról, hogy mennyire jó lesz majd nekünk később, hogyha most éppen nagyon fájdalmas helyzetben vagyunk. Tudom, hogy a szakpolitikusok még foglalkoznak azzal, hogy mi magunk hogyan reagáljunk erre. Én lehet, hogy szívesebben lennék központi bankár, mert lehet, hogy könnyebb az ő feladatuk, de persze ez nem olyan biztos de azt gondolom, hogy a politikusoknak különösen akkor nehéz a helyzetük, hogyha a politika fel van forgácsolódva, és nagyon sok területen próbálunk konszenzust kialakítani. Itt az Európai Parlamentben éppen a konszenzusos politika központjában vagyunk. Senki sem nyer, de senki sem veszít. Így tudunk előrelépni. Persze erről máskor kell majd beszélnünk. A mezőgazdaságról egy valaki beszélt, én ezt nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság van átállásra szükség van, de azt is tudom, hogy egyelőre úgy érzik a gazdák, hogy őket kipécézik, hogy őket támadják, ehelyett azt kellene, hogy azt érezzék, hogy ők is partnereink. Azt remélem, hogy a parlamentben meg tudjuk győzni azokat, akik a mezőgazdasági szakbizottságokban dolgoznak, hogy közösen lépjünk a klímaváltozás ellen, mert ezt egyedül nem tudjuk megtenni. És ez igaz az ipari ágazatra is. A lengyel kolléga sok fontosat mondott ezzel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom ezt az eszmecserét. Nekem első elnökként az a feladatom, hogy a nemzeti parlamentekkel tartsam fel a párbeszédet, és azt gondolom, hogy ezzel még javítanunk kell. A mai eszmecsere nagyon jó példa arra, hogy mennyire jól tudunk eszmét cserélni, és hogy ez mindenki számára egy közös sorsunk és közös politikai célunk. Sikerült betartani az időt, és azt látom, hogy megérkezett a biztosunk. Most azt próbálom kideríteni, hogy itt a pulpituson hova tud ülni Karni úr, akkor Dombrovskis biztos urat, aki az Európai Bizottság alelnöke, Felkérem, hogy beszéljen nekünk a fenntartható európai beruházási tervről. I'm told that the speakers are leaving. Um... Megvárjuk, hogy az korábbi előadóink elhagyják a tervet, és utána kérjük a lelnök urat, hogy fáradjon be. Kérem, tapsoljuk meg az előadókat. so thank you. We had a slight break for the all important... Köszönöm. Volt itt egy rövid szünet a fényképezésre. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, biztos úr. Kérem, fáradjon fel ide mellénk. Nagyon izgalmas eszmecserét folytattunk arról, hogy a klíma kihívással hogyan tudunk egy ilyen sokszínű politikai szintéren megküzdeni. Megadom a szót az előadásához. Uh, uh, uh, Elnök asszony, tisztelt európai és nemzeti parlamenti képviselők! Egy hónappal ezelőtt eljöttem az Európai Parlamentbe, hogy bemutassam az Európai Zöld Megállapodás beruházási pillérét. Nagy örömmel jöttem el ismét, és most a nemzeti parlamentek képviselői előtt is szólok. Ma a klímaváltozás a legkiemeltebb kérdés az emberek aggodalmai között. Az nemzeti parlamentek képviselőiként nagyon fontos szerepük van abban, hogy ezen aggodalmaknak hangot adjanak, és ezt prioritásként kezeljék politikai szempontból. Fontos szerepük van abban is, hogy az emberek elvárásainak megfeleljünk. Az évek során a klíma vészhelyzettel kapcsolatos bizonyíték egyre egyértelműbb és felismerhetőbb. Egy hónappal ezelőtt a világ meteorológiai szervezete szerint 2019 volt az eddig tapasztalt második legmelegebb év. Decemberben azt mondták, hogy hétszer olyan gyorsan olvad a jég, mint a 90-es években. Ez a tendencia idén is folytatódik. Tavaly volt a legmelegebb január, mióta mérjük a, az illetékes szervek szerint. A múlt héten a déli sarkon több mint 20 fokot mértek most először. Folytathatnám még ezt a nagyon hosszú listát. Ezek csak a legfrissebb példák, de az biztos, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Rendkívül sürgős, hogy lépjünk. Ezért a világ a klímaváltozás elleni küzdelem a kiemelt prioritása a bizottságnak a következő évre. A zöld megalapodás bizonyítja, hogy mennyire komolyan vesszük azt, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk. Ezt az európai, első európai klímajogban fogjuk kimondani. Az átállást és az átalakítást tömeges méretben kell véghez vinni. Minden európai országban, és ez kihat majd minden ágazatra, hiszen a karbonmentes technológiákat kell kialakítani, és azzal felváltani a hagyományosokat. De nem lesz ez olcsó. A 2030-as klíma és energia célokhoz további 260 milliárd euróra van szükség éves beruházásként. Ha csökkenteni akarjuk a kibocsátást, akkor még több pénzre van szükség, hogy a zöld átállást finanszírozzuk. Ugyanakkor, ha nem lépünk, ennek katasztrofális következményei lesznek, sokkal nagyobbak, mint a tevékenységnek, a cselekvésnek. Stabil finanszírozási tervre van ehhez szükség. Ezért határoztuk meg a zöld megállapodást, ezzel lehet a fenntartható beruházásokat az következő évtizedben ide vonzani. A beruházás módja a központja ennek, a már meglévő új eszközöket alakít ki, és paradigmaváltást jelent az európai és a nemzeti parlamenteket is támogatjuk, és egyetemű üzenetet akarunk a közhatalmaknak és a magánszférának is arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos beruházni. Ez egy nagyon komoly pénzügyi lépés. A következő évtizedben legalább 1 billió eurót kell az EU-ban erre mozgósítani. A következő pénzügyi időszak rendkívül fontos lesz arra vonatkozóan, hogy a klímafellépést hogyan tudjuk finanszírozni. A következő tíz évben ez körülbelül 560 billió eurót jelent. Ez a korábbinál sokkal nagyobb európai nyilván közfinanszírozást jelent. És ezzel a környezetvédelmi és a klímaprojekteket tudjuk finanszírozni nagyobb fókuszt helyezünk a fenntarthatóságra. Körülbelül 279 billió euróról van itt szó magán és közalapokban, amelyeket 2021 és 30 között fogunk beruházni. Az InvestEU egy EU költségvetési garanciát használ más beruházások idevonzására, és ezzel gyorsabban lehet lépni, és további dinamikát biztosítunk. Így tudjuk garantálni azt, hogy a legjobban felhasználjuk a közjavak alakítására a közpénzeket. Az Európai Beruházási Bank és más pénzügyi intézmények kockázatosabb, de eh, fenntartható projektekbe is be tudnak így ruházni, és ezzel megint csak a magánbefektetőket vonzuk ide. Az innovációt és a modernizációs alapot az kibocsátás kereskedelmi rendszerben fogjuk felhasználni. Tisztelt képviselők! Európa Európa talán a legnagyobb átállás elején áll itt az évszázadunk során. Ez csak akkor lesz sikeres, hogyha méltányos és mindenki számára sikeres. Ez a célja a méltányos átállási alapmechanizmusnak, amelyet azért hoztunk létre, hogy legalább 100 milliárd 100 billió eurót biztosítson a következő több éves pénzügyi keretben azon emberekre és térségekre koncentrál, ahol foszilintenzív vagy karbonintenzív eljárások vannak, például ahol még szénkitermelés folyik. A munkahelyteremtésnek fontos eszköze lesz azáltal, hogy átképezzük a munkavállalókat, és így az új munkaerőpiacon is helyet találnak maguknak. Mindehhez finanszírozásra van szükség, a különböző társadalmi-gazdasági hatásokat kell ezzel ellentétezni a finanszírozásra felhasználható projekteket az egyes országok fogják eldönteni. De ezen méltányos átállási mechanizmus nem csak pénzekről és képességekről szól. Technikai képességekre van szükség a beruházások szintjén, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervek részéről is. Ezzel azt is ígérjük, hogy szolidárisak és igazságosak leszünk, gondolom számíthatunk a parlament támogatására, hogy ezt a lehető leghamarabb bevezessük. Ami a konkrét finanszírozást illeti, a köz pénzügyek nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt teljes mértékben finanszírozzák. Számítanunk kell a magánszférára is, hogy elérjük a klímasemleges célt. A közpénzek kell, hogy az utat mutassák, de a magánszférának kell a méreteket megadni. Több mint 100 billió euróról beszélünk, ezzel nagy lehetőség van a zöld beruházásokra. Ugyanakkor a pénzügyi intézmények, bankok, biztosítók, nyugdíjalapok, beruházási alapok kell, hogy beazonosítsák, hogy mi az, ami valóban zöld. Az új EU taxonómiának besorolási rendszernek köszönhetően könnyebben el tudják ezt dönteni. Ezzel be tudják azonosítani azon gazdasági tevékenységeket, amelyek környezetvédő szempontból fenntarthatóak. Most pedig valóban hatékonyá kell tenni a rendszert. Még mielőtt ez megtörténne, azt örömmel látom, hogy a vállalatok és a piacok már most használják a munkánkat a tesztekre. Amint a teljes taxonómia lesz az alapja az új EU zöld kötvény standardoknak és beruházási termékeknek, új szakaszba érünk. Az év során bemutatok majd egy új fenntartható pénzügyi stratégiát, amelyel a nem pénzügyi jelentéstételi irányelvet fogjuk bevezetni. Fontos, hogy a vállalatok megbízható információval rendelkezzenek a fenntarthatóságról és a tevékenységekkel kapcsolatban. Egyértelmű jelentéstételi standardokra van szükség a vállalatoknál. A bizottság támogatja egy olyan jelenség kialakítását, amelyel a nem pénzügyi jelentéstételi standardokat kidolgozzuk. A pénzügyi részvétellel lehet elérni, hogy a, az ügyfeleik számára fenntartható beruházásokat adnak. Ezzel a munkaerőt és a fenntartható beruházási termékeket tudjuk támogatni. Tisztelt képviselők! Egyrészt szükség van a megfelelő finanszírozásra, hogy elérjük a céljainkat, másrészt a megfelelő szakpolitikai és szabályozói keretre van szükség. Ez nagyon fontos abban, hogy a, beruházák, a beruházók a fenntartható beruházások felé forduljanak, és a háztartások és a vállalatok szintjén ezek megjelenjenek. Tervezzük, hogy a zöld közbeszerzésre vonatkozóan lesznek javaslataink. 2021-ben EU állami támogatási szabályokat is meghatározunk a zöld megállapodással kapcsolatban. A közférában az EU kormányokkal közösen fogjuk szűrni és benchmarkozni a zöld költségvetési folyamatokat, és idén először az EU szemeszter az országos jelentésekbe beveszi a fenntarthatóság aspektusát. Elég részletesen így összefoglaltam, hogy mit akarunk elérni a fenntartható pénzügyekkel. A zöld megállap, beruházási terv eléggé egyszerű eszköz a klímaellenes fellépésre a stratégiánk egy méreható átállás stratégiája, ezzel védjük a környezetet, és modernizáljuk a gazdaságot a fenntartható jövő felé. Növeljük a beruházást a legversenyképesebb technológiákba, és az emberek számára jobb életminőséget tudunk garantálni. Ha a fenntartható pénzügyi áramlatokat tudunk ide vonzani, akkor még több munkahelyet tudunk teremteni, és ezzel megvédjük a természetes világunkat a lehető legjobban. Köszönöm a figyelmüket, Remélem, hogy támogatnak minket a klímaváltozás elleni küzdelemben. Nagyon köszönöm Dobrovszki szalelnök úr, nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ilyen részletesen bemutatta a beruházási stratégiát. Most szeretnék Mielbek úrnak szót adni. Ő a német parlamentből érkezett, és meghívással él. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Tisztelt kollégák! Élnék a lehetőséggel, hogy a teljes delegáció a német Bundestag delegációjában meghívjam Önöket Berlinbe a következő konferenciánkra. Ezen konferenciát október 12-13-án szervezzük a német Bundestag épületében, most készítjük elő a rendkívül vonzó programot az aktuális témákról. Nagyon érdekes előadóink lesznek, és azt reméljük, hogy Németországba elhívjuk majd von der Leyen bizottsági elnökasszonyt is. Örülünk annak, hogy élénk vitát tudunk folytatni önökkel, és örülünk annak, hogy Berlinben jó egészségben, jó kedvel köszönhetjük majd önöket. Úgyhogy viszontlátásra Berlinben! Nagyon köszönöm a meghívást, remélem mindenki fel is jegyezte magának. Nagyon hatékonyak voltunk ezen a délelőttön, úgyhogy még van, egy, van időnk egy kis ö, szünetre. Szeszori úr 12 óra 20-kor fog érkezni, ekkor lesz a közös fénykép. Kérem, hogy mindenki jöjjön vissza a terembe 12 óra 20-ra, és utána majd elmegyünk ebédelni, de addig is egy kis szünet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, nagyon köszönöm, hogy hozzászóltak, nagyon informatív volt ez a délelőtt.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 And if you seated or, or if you seated or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Mesdames et messieurs, pour la photo de famille, nous vous demandons de venir au... Kérem szépen, Kérem szépen, fáradjanak ide a pódium elé, fényképezés következik. Ha lehet, akkor minél közelebb ide a pódiumhoz fáradjanak, mert fényképezés fog következni állva fog ez történni. Kérem szépen, fáradjanak ide. Hogyha nem tudják, hogy eh, hogyan kell ezt megtenni, akkor kérjenek segítséget, és jó lenne, hogyha az előadók elől foglalnának helyet.